Úgy gondolom elkezdhetjük. So, schönen guten Morgen. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, kedves kollégák! Hölgyeim és uraim! <clears throat> Először a koordinátori ülés döntéséről szeretnék tájékoztatni. Tegnap este ültünk össze, a, kiosztottuk a másolatokat. Hát ma délig nem jön ellenvetés, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. És a 25. január 25. jegyzőkönyvre is igaz ez. Jön a szavazás az Európai Bizottság és az ügynökségek éves jelentése tárgyában közvetlen szavazással fogunk élni. Megnézzük, teszteljük a rendszert először. Megnyitom a próbaszavazást. Lezárom a próbaszavazást. Ez oké. okay. Minden rendben megy. Glückwunsch. Jó kívánságok. Nach der Erfahrung können die jetzt sagen, so lange wie es dauert. Addig, amíg tart legalábbis a szerencsénk. Jó, akkor ezzel You have a voting list. Der Rapporteur ist Massimiliano. A jelentéstevő Massimiliano Salini. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elvetettük. Kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodók elvetettük. Négyes módosra mellette ellene tartózkodók elvetettük. Ötös mellette ellene tartózkodók elvetettük. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Péter Lundgren, kérem csendben, 13-as mellette, nem az én bajom, a szavazólista mentesítés EU általános költségvetés bizottság címmel megvan? 13-as. Mellette? Ellene? Tartózkodok, elvetettük. 15 mellette? Ellene? Tartózkodók, elvetettük. 14 mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Huszonhármas mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Amendment 24 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 25 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 26 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as mellette, ellene tartózkodok elvetettük. 31-es mellette, ellene tartózkodok elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 37 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Végszavazás Megnyitom a szavazást. Lezárom. Harminchét mellette egy tartózkodó nyolc ellene elfogadtuk. Köszönöm. Wir kommen jetzt Megyünk tovább, szavazunk. Az Európai Repülés Biztonsági Ügynökség az EASA tárgyában. Ines Ayala Sender a jelentéstevő. Egyes módosító mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. Kettes mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. Hármas mellette ellenem tartózkodók elvetettük. Négy mellettem, nem, hatos bocsánat, mellette, Ellenem tartózkodók elvetve. Van egy szóbeli módosító, az ötös módosítóhoz, én ez a szenderé a szó. Ja. Thank you. Uh, a, biztonság, a társadalmi feltételek és a környezetvédelem területén, tehát a social conditions, társadalmi feltételek szavakat helyeztük be a szövegbe. Köszönöm. Van-e ellenvetés a szóbeli módosítóval szemben? Jó, akkor nem tudjuk, nem tudjuk szavazásra bocsátani a szóbeli módosítót. Ötösről szavazunk, a szóbeli módosító nélkül most mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Négyes módosító. Nem, hetes. Mellette. Mégis a négyes. Nem, négyesről szavazzunk. de okofogyottá vált, mert az ötöst elfogadtuk, súgták. A négyes fogyott, igen. Akkor mégis a hét. Köszönöm. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Nyolc mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Kilenc mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Menjen akkor ki. 11 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 10 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 13 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 15 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. Végszavazás. Paul. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 41 mellette, 4 ellene elfogadtuk. Következő szavazásunk a Cezárról szól majd. A jelentős itt is Inez Ayala Sender. Kettes módosító mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodok elvete. Hármas mellette, ellene tartózkodó elfogadtuk. Hatos mellette, ellene tartózkodok elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodok elvetettük. Kilenc mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 8 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 10 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 11 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. Végszavazás. Megnyitom. Lezárom. 40 igen, 5 nem, egy tartózkodás, gratulálok, elfogadtuk, gratulálok én ezzel a Szendernek. Harmadik, az Enza, jelentéstevő itt is, én ez a Sender, egyes módosítom mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. Kettes mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Öt mellette. Ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel ezt, ellenőrizzük az ötös módosítóval mi lesz. Megnyitom az szabadást, Lezárom. 14 mellette, 29 ellene, 3 tartózkodás. Elvetettük tehát. 9-es mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 6-os mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 4-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Tíz mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Tizenegy mellette. Ellene tartózkodok, elvetettük. 12 két részben, első rész. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 13-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 14 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Végszavazás. Megnyitom. Lezárom. 39 mellett egy tartózkodó hat ellene elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevő asszonynak. Utolsó szavazásunk következik az Európai Vasúti Ügynökség tárgyában a jelentős tevő itt is, Ines Ayala Szender. Négyes módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A hármas oka fogyott, szóbeli módosító következik, Ines Ayala Szender. Sí, is it, uh... Uh, uh, a hármas bekezdésben az MFF keretében az annualitás elvét figyelembe véve. Tehát arra gondoltunk itt, hogy a költségvetésnek az MFF keretébe kell tagozódnia. Ellenvetés van-e ezzel szemben? Akkor a szóbeli módosítóval együtt szavazunk erről. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette? Az egyes oka fogyott, mert elfogadtuk a szóbeli módosítót, most a kettes módosító következik, azt is mondtam. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan a hetes módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 17-en mellette, 29-en ellene tartózkodás nincs, tehát elutasítottuk. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene tartózkodásra utasítva, 9-es módosító mellette, 9-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Szóbeli módosító következik, Ines a Sender részéről, tessék. Sí. Again in English. Uh... Megint angolul a végén a következő szöveget illesztjük be. Ideiglenes intézkedésként kiegészítő ellenőrzéseket valósít meg, hogyha van elegendő bizonyíték arra, hogy megfelelően zajlanak az eljárások. Tehát igyekeztünk egy kicsit árnyalni az eredeti szöveget. Van-e ellentmondás ezzel szemben? Ellenvetés nincs? Ebben az esetben szavazzunk róla kettes szobai módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37-9 arányban tartózkodás nem volt, elfogadtuk, gratulálok a jelentéstevőnek, és ezzel a szavazásokat befejeztük. I think we can continue. Azt hiszem folytathatjuk. Ines. Wir kommen nun zu dem nächsten Punkt. Áttérünk a következő napi rendi pontra, az Európai Unió és Makuau közötti légi közlekedési megállapodás, bizonyos légi közlekedési szolgáltatási szempontok, Dieter Liebricht Koch, a jelentéstevő is megkapja a szót. Köszönöm, elnök úr! Nos, itt egy tervezetről szavazunk, ami a légi közlekedési megállapodásra vonatkozó ajánlást illeti. A kínai népköztesek maga a különleges közigazgatási területek kormány, illetve az EU közötti létrejött megállapodásról van szó. Az eljárás már lezárult, úgyhogy rövidre foghatom. Ez egy olyan megállapodás, ahol is 15 bilaterális megállapodás az EU tagállamai, illetve különleges közigazgatási területek kormánya között ez váltódik föl ezáltal, a megállapodás által. Itt lényeges módosításokra, változtatásokra volt szükség, hogy az EU joggal összeegyeztethető legyen ez az anyag. Már ami a versenyjogot illeti, biztonsági szempontot, adózási kérdéseket és a lettelepedés szabadságát. Mindezzel az Európai Bíróság kívánalmainak felelünk meg egyébként. A megállapodást 2013. novemberében már részben aláírták, most itt a parlament jóvá hagyására van szükség, hogy ez a megállapodás hatályba lépjen. Parlamentként nem változtathatunk ezen az eljáráson, csupán egy olyan módosítót nyújthatunk be, ami az én ajánlásomra vonatkozik. Én szerintem ez egy problémamentes jelentés, szerintem támogassuk ezen megállapodás megkötését. Köszönöm, hogy az elnök van-e ezzel kapcsolatban hozzászóló. ne tessék. Elmondhatom, hogy támogatom a jelentéstevőt. Az elnyék jelentéstevőnk Hozé Ignáció Faria nevében mi is ugyanígy látjuk ezt a kérdést. Elnök, köszönöm. Jackie Foster következik. Yes, I echo that on behalf of ECR. Én pedig az ECR nevében szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, és támogatjuk az álláspontját. Danke. Köszönöm. További hozzászóló. Nem látok ilyet. A bizottság szeretné a véleményét nyilvánítani ezzel kapcsolatban szintén nem. Akkor a módisítók benyújtásának határidejét jelenteném be, ez csupán formális dolog. Február 24-e 12 óra, és az egyetlen lehetséges módosító a megállapodás megkötésének elutasítása, más módosítók nem befogadhatóak. És ezzel ezt a napirendi pontot is lezártuk, és áttérünk a következőre. Itt a delegált jogi aktusokról van szó, a multimodális utazási információs szolgáltatások kapcsán. Először a bizottság képviselőjének adom meg a szót maximum 10, percben. Niemand hier? Senki nincs itt a bizottság részéről? Nem érdeklődnek a téma iránt? Mhm. Ja. Gut, dann gebe ich der... Jó, akkor a jelentéstevő kap szót. Berichterstatterin ist Gesine Meissner. Gesine Meissner. Nos, itt a bizottság véleményét igencsak szeretné meghallgatni ezen kérdéssel kapcsolatosan. Jó lenne, hogyha ezen, ugyanis ezen eljárásnál szükséges a bizottság véleményét hallani. Talán változtathatunk ö, ezen. Ja. In the next, für den nächsten da da, die Kommission? Következő pontot illetően van valaki itt a bizottság részéről? Az elektronikus információcsere tárgyában szintén nincsen illetékes személy? I must say that it's the first time in 12 years. 12 év alatt ez az első alkalom, hogy senki nem jött el a bizottságtól. Okay, then I think we make a rest until... Akkor szerintem tízig tartunk most egy szünetet.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 I think now we will start. Szerintem most elkezdhetjük, mert ugye a bizottság is jelen van, miközben tőlünk hiányoznak sokan most meg. Hello, Roberto. Ahó, Roberto. Michele. Michele. Okay, then we... No, akkor folytassuk tiéd a szó. A biztonság. A bizottság asszonya. Nem, biztos nem vagyok, hanem az okos közlekedési rendszerek osztályvezetője vagyok a DJ Move-nál. Köszönöm először is a lehetőséget, hogy eljöhettem ma. Miért? Azért, mert a multimodális információs rendszerek témájában már régóta munkálkodunk, és örülünk annak is, hogy a TRAN bizottság titkársága is itt van velünk, a tagállami szakértőkkel való eszmecsere során. Fontos, hogy ezen a ponton eljöjjünk ide, elmondjuk, hol állnak a dolgok, a delegált jogi aktusokra való szabályozás hol áll a multimodális információszolgáltásokban. Itt a parlament és a bizottság egy fronton van, ugyanazon célokat követjük, azt szeretnénk előre mennének gyorsan dolgok itt. Fejben kell tartanunk azt is, hogy ez nem új téma a bizottság szempontjából. Már a, fej, a közlekedési fehér könyvben is ott volt, Azóta hogy nagyon sok minden történt. Mindjárt elmondom, hogy mit, miben munkálkodunk. Elfogadtuk a Commission Staff Working dokumentumot, egy nagyon részletes menetrendel nemrégében a, a jegy kibocsátási és menetrendrendszer, európai rendszer tárgyában Dokok úr a parlament részéről a saját kezdeményezési jelentést írt a multimodális integrált rendszerekről. Úgyhogy, ahogy mondottam, itt párhuzamosan haladunk. Nagyon sok politikai támogatást élvez e téma. A delegált jogi aktusból származó rendelet, amelyről beszélek, vagy szabályozás, amiről beszélek, Juncker elnök számára is prioritás. A digitális eh, belső piaci stratégia, energiaunió sok-sok betülete ide esik, fenntartható utas viselkedés, növekedés, növekedés, munkahelyteremtés. Ezen a területen nagyon sok vállalat dinamikusan mozog, és a belső piaci stratégiát is érinti ez. Az interoperabilitás tudnék az egyik alapvető kritérium, arra nézvést, hogy EU szinten történjenek szolgáltatások, de ugyanazon, hogy ezek a vállalatok tudjanak profitálni a belső piacból mi történik. Először is azért történnek a dolgok, mert a parlament és a tanács támogatja ezeket. 2008 végén állt el a bizottság egy javaslattal, az ITS róttal, a parlament meg a tanács. Azt kérte a bizottságtól, hogy bővítse ki az ITS irányelvet és a multimodális közlekedés témáját is vegye bele. Tehát az önök kérésének engedelmeskedve történik ez. Ezért kell kicsit a paradigmán kívül gondolkoznunk most. Néhány számadat. Egy külső tanulmány támogatásával azt vizsgáljuk, hogy milyen volumenekről beszélünk itt. Több mint három millió határon átnyúló utazás történik. Tehát nem, nem ez az ingázást nem számoljuk bele ebbe, de mutatja, hogy mekkora nagy ez a piac, mennyire relevánsak ezek a témák az állampolgárok szempontjából. Ugye a cél, célok ugyanazok, az, hogy a háztól házig való lefedettség és információt csak számára valós idei közlekedési információkkal elérhető legyen ott csak számára, mindenféle közlekedési módusz lefedve, ha lehet. Sokan azt mondhatják, hát ha ma tervezem az utamat, már most is nagyon sok mindent lehet ö, intézni, és ez igaz, ám most jött el az ideje, hogy a diákra nézzünk. A legtöbb esetben, amikor határon át utazzunk, A-tól B pontig eh, kérünk be információt. A városból B városba utazva a hosszú távon. Sokkal nehezebbé válik az út tervezése, hogyha nem csak a vasútállomásig tervezünk, vagy a reptérig, hanem az utolsó, tehát a háztól házig tervezzük meg az utat. Különféle modellek láthatóak. A dián az első egy decentralizált módszertant mutat be, ahol EU szinten multimodális úti tervezés folyik, egy nagy szolgáltató bekapcsolásával. Ez a modell mutatja a magán szféra ajánlatait. Ám, hogyha tényleg háztól házig akarunk utazni és tervezni, akkor képesek kell legyünk és sokkal részletesebben lebontott információ halmazra támaszkodni, hogy mit kínál az ACT. No itt van aztán az, hogy decentralizált modell alakul ki, baloldalon ugye láttuk, hogy a hosszú <clears throat> távot kapcsolhatjuk össze szolgáltásokkal, ám ott vannak a sárga csomópontok, ahol helyi információ, akár egy városra lebontott információ érhető el. Feltehetik a kérdést, hogy ez az elemzés miképpen lehet hasznos a specifikációban. Fontos eh, a delegált jogi aktusban meghatározni, hogy mire van szükség a multimodális úti tervezés szempontjából Európában. Ám végső soron nem az a fő érdek, és az utas vagy a fogyasztó nem az iránt érdeklődik, hogy a megadott információ vajon az egyes megoldásból, a hármasból vagy a kettesből adódik. Ez itt számára, az utas számára ez egy háttérügy, egy back-office feladat. Hát nagyon sok dolog történik már a tagállamokban ez irányban. Tehát a tagállamokkal folyó megbeszélések során is azt kell megvizsgálni, hogyha megnézzünk egy-egy országot, mondjuk Ausztria vagy Csehország, akkor vannak országos multimodális tervezőrendszerek. Skandináviában is egy új bizniszmodell működik, pontos információt szolgáltatva az utasnak, fogyasztónak, mobilitás szolgáltatást. Vagy Franciaország. Most fogadtak le egy jogszabályt, amely adat szolgáltatás, push alapú adatszolgáltatást irányoz elő. Tehát a tagállamok körében is nagy érdek látható, annak hogy, hogy érdekében, hogy, hogy leküzdjék az akadályokat, egyszerűbbé tegyük ezt, ezt a szolgáltatást adatokon dolgozunk, próbáljuk meghatározni a multimodális tervezés különféle módszertanainak menetét alapszinten, menetrendek információját megszervezve, ám gyorsan haladva igyekszünk átfogóbb funkciókat is kialakítani. Mindeközben a szolgáltatásokat is vizsgáljuk, hogy a csomópontok között összekapcsolhatóak legyenek a szolgáltatások. Tehát ugyanezt a módszertant alkalmaztuk a korábbi delegált jogszabályokban, tagállami hozzáférési pontokat kérünk, szakaszos módszertanban haladva, tehát adott lefedettséget időben lebontva, és a földrajzi léptéket is meghatározva. A, a kiinduló pont az átfogó TNT hálózat, amely szerint 2019-ben a határidő előtt némileg, amit a Koch jelentés meghatároz, igyekszünk lefedni a hálózatot 2023-ra. Tehát a, vita, a bemutatom végén szívesen válaszolok majd a kérdésekre. Mint mondtam, egy delegált jogi aktusról van szó, amely nem kötelezővé teszi a hozzáférés biztosítását, de, de a, azt irányoz elő, hogyha a digitális adatok elérhetőek, akkor ezeket normál, tehát standardizált, szabványosított formában a nemzeti access pontokon elérhetővé kell tennünk. Hatalmas fejlődés látható a, a, a vasúti szektorban, a légiközlekedésben is, ott tudjuk, és a közszektorban is a, a tömegközlekedésben afelé mozognak a dolgok, hogy meglehetősen hamar, sokkal átfogóbb információt tudunk majd szolgáltatni az állampolgárok számára, is ez alapján integrált jegykívás rendszer is elindulhat majd. Itt abba hagyom, tudom sok kérdés lesz majd, és majd bótlólagos elemeket is meg tudok világítani, ha kérdést kapok róluk. Köszönöm, most megadom a szót Gesine Meissnernek. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszámolót. Talán érthető, hogy miért vártam a bizottságra. Mindig az a sorrend, hogy először a bizottság tartja meg a bemutatóját, és én vizuális típus vagyok, szeretem szemem előtt látni a dolgokat, hogy jobban el tudjam képzelni ezeket. Azt hiszem, hogy jó dolog, ami a bizottságban zajlik, szinte havonta találkoznak, a jövő héten lesz a következő találkozó, a legutóbbi januárban volt, és valami forradalmi dolog történik, az emberek mobilitását jelentősen javító dolog mindenki számára, a fogyatékkal élők számára is fennáll majd a lehetőség, hogyha létrejön majd ez az integrált rendszer Európában. Ez a digitalizációval és a sharing ekonomival is összefügg, olyan lehetőségeket kínál ez, amelyeket ma még el sem tudunk képzelni. Éppen ezért szükséges, hogy megkapjuk a megfelelő adatokat. Már beszéltünk erről. Néhány kérdést szeretnék most feltenni. Az egyik például, minden ország támogatja ezt az elképzelést? Vannak nehézségek egyes adatok esetében, hogy egyes országok esetében, hogy adatokat küldjenek? Németországban például a vasúti rendszer esetében nem kapható meg minden információ, például a vasúti összekötetésekről. Tehát vannak bizonyos monopólium helyzetek már jelenleg is, és ezeket nem akarják megtörni az érintettek, ugyanakkor az integrált jegykiadás rendszeréhez az összes információra szükség lenne. Én csak Hamburgot ismerem, mint nagyvárost, ezt ismerem a legjobban. Ott nem is kell autó, hogyha valaki beadja a rendszerbe az A és B pontot ahonnan, ahová el akar, jutni, akkor rengeteg információt kap a különböző közlekedési módokról, és százszerzalékosan eljut a kívánt célhoz. Ez azonban egyedülálló még Európában, tehát kérdés az, hogy hol látják önök az akadályokat egy ilyen rendszer képítés ellenében, a tagállamok hozzájárulását hogyan lehetne kicsit ösztönözni, hogy létrejöjjön ez az integrált rendszer, hiszen ez valamennyünk számára kedvező lenne, valamint a környezet számára, és, és talán a pénztárcánk számára úgy szintén. Elnök, köszönöm, Dieter Libriskokt következik. Köszönöm, az össze nem egyeztethetőség és a nem következetes adatok és az interoperabilitás hiánya az adatformátumok tekintetében valóban akadályai a multimodális utazási információs szolgáltatások létrejöttének Európában. Az INI tevőként, ami a multimodális jegykedést illeti, örülök annak, hogy EU szintű multimodális információs rendszer jön majd létre. A fontos utazás és közlekedési adatok cseréje nagyon lényeges, annak érdekében, hogy egy hozzáférhető és megbízható információra tudjunk támaszkodni. Nos, vannak-e pontosabb adatok a végrehajtást illetően, az időbeli végrehajtásra gondolok. Hallottam erről valamit, de nem tudom, hogy ez igaz-e. És a nyitott standardek és interfészek kérdése is nagyon fontos. A delegált jogi aktusok kidolgozásánál remélhetőleg figyelembe vették ezt a vetületet, és egy utolsó kérdés. Az információk hozzáférhetősége a korlátozott mobilitású személyek számára a delegált jogi aktusok kidolgozásánál mennyiben vették figyelembe ezt a szempontot? Elnök, köszönöm. Jens Nielsen következik. Köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevő voltam ezzel a saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatban és azt hiszem nagyon fontos megjegyezni azt, hogy megbeszéljük egy olyan fórum lehetőségét, ahol a különböző szektorok képviselői találkozhatnak a e kérdések megvitatása céljából. Különböző típusú közlekedési vállalatok, utazásszolgáltatók vesznek ebben részt, és azt gondolom, hogy mindenkinek ez egy nyerő helyzet lehet, hogyha az ilyen jellegű rendszer felé mozduljunk el. Van-e már ilyen fórum, és ha igen, hogyan működik? Köszönöm, én is a listára helyeztem magam. A rendszer, ami Hamburgban létezik, az Berlinben is van a Berlin-Brandenburgi Közlekedési Szövetség részéről, és hogyha beadom azt a helyet, ahol vagyok ebbe a rendszerbe, akkor megkapom az alternatívákat, hogy milyen busszal, regionális közlekedési móddal, vasúttal tudok eljutni a célomhoz. Németországban a német vasút is jó rendszert épített ki, ez szinte európai szintű, beadhatom az adott vonatokat, de itt akár hogyha például Tallinnba szeretnék eljutni Németországból, akkor ez a rendszer nem működik, Észtország nem része a rendszernek. A Tallinn-Narva összekötetés ugyanakkor létezik, tehát vannak információk, csak más és más rendszerben vannak ezek elhelyezve, és a rendszerek nem kapcsolódnak össze. Itt van a harmadik vasúti csomag, 2006 vagy 2007 ben már határoztunk erről, és a vasút a legutolsó nacionalista, egoista hatóság Európában, és vasútárságok tagadják ennek az összekapcsolatrendszernek a kiépítését. Tehát az adatok valamennyien rendelkezésre állnak, de mindenki tudja, hogy ha ezeket az információkat egyesítenénk, akkor meg lenne ez a rendszer. Milyen nyomást tudnak gyakorolni önök rájuk? A vasút már tíz éve tiltakozik ezen rendszer képítése ellen, nem tudjuk, hogy miért, hiszen egyetlen üzletember sem viselkedne így, hiszen ez a saját érdekeit sérti. Milyen nyomást gyakorolnak, és hogyan tudják garantálni, hogy hozzájutunk -e ezekhez az információkhoz? Hiszen itt nem az árról van szó, vagy a menetjegyről, csupán információkról beszélünk. A légiközlekedésben minden lehetséges. Nos, milyen lehetőségei vannak a bizottságnak, milyen nyomást tud gyakorolni a bizottság, vagy a vasútárságok már megértették, hogy milyen fontos ez a dolog, vagy pedig ugyanígy akarnak eljárni a jövőben. És most Dominik Riké következik. Köszönöm, elnök. Nos, én is nagyon örülök, hogy foglalkozunk ezzel a témával, a bizottság ezen javaslatával, az előttem szólókhoz hasonlóan. Tudjuk, ismerjük ennek nehézségeit. Két kérdésem lenne a bizottsághoz. Egyrésztről ezen rendszer kapacitásait illetően a normákat kell itt fejleszteni. Jó lenne, a bizottság szerint egy normát kialakítani, ami ugye sok nehézséget vetne fel, hiszen három év elteltével az adott norma már meghaladottá válhat. Tehát a bizottságnak van elképzelése ezen normalizációról, és a második kérdés az, hogy jobb lenne egy központosított rendszert kialakítani az összes adattal, tehát az adatokat át kellene ö, vinni a központosított rendszerbe, vagy pedig inkább az lenne jobb, hogy ö, az egyes rendszereket összekapcsolják. Tehát ugye itt egy, lehetne egy nagyon merev rendszer normalizációval, központosítással, amely ilyet nagyon nehéz lenne egyrészt létrehozni, másrészt fejleszteni, vagy pedig az lenne jobb, hogy ha a légi közlekedéshez hasonló rendszert építenénk ki, amelynek a normái folyamatosan fejlődnek, és inkább összekapcsolásokkal élnénk, és áttranszferelnénk az adatokat az egyik rendszerből a másikba. Köszönöm. Karima Deli következik. Köszönöm, elnök úr. Csak azt szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy hogyan foglalták be a hozzáférési akadályokat a különböző információs formákba az intermodális rendszerben. Aztán az is érdekelne, hogy vajon lesznek-e olyan információk, amelyek közvetlenül érintenek minket, például az éghajlat, a környezet, az energiafogyasztás vonatkozásában a különböző közlekedési módokra vetítve. Köszönöm, elnök. Köszönöm, Pavel Telicska következik. Uh, thank you, Chairman. Uh, uh... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottságnak is. Tulajdonképpen pontosan, illetve hasonló megközelítésből szerettem volna megközelíteni a kérdést, mint ön. Azt hiszem, hogy kaptunk azért némi tájékoztatást ezzel kapcsolatban, hogy mi történt, melyek a szabványok, melyek a legfontosabb kérdések, de ahogyan elhangzott, az információ már rendelkezésre áll és gyakorlatilag a kölcsönös elfogadottság vár ránk a kölcsönös harmonizáció, elismerem, ez meglehetősen költséges is, de nem ez a probléma lényege, ugyanis a probléma lényege az, hogy a vasúttársaságok, sőt nem csak a vasúttársaságok, egyáltalán nem törekszenek erre. Amikor árnyékterjesztéstevő voltam, Kohaszonyjal dolgoztunk együtt, és számos eh, szolgáltatót, illetve vállalatot ültettünk az asztal köré, azt láttuk, hogy ez számukra a szabványok az utolsó eszközt jelentik, tehát eh, saját vállalkozások, saját üzleti tevékenységük védelmében nem használják használják ezeket. Ezért nagyon fontos, hogy ez a 2019-es határidő talán helyén való lehet, mert hogy a vállalatokat ez a téma annyira nem izgatja. A parlamentnek talán az integrált jegykiadási rendszerrel kapcsolatban is kellene törekedni ennek a témának a hangsúlyozására, esetleg a bizottság ezt összekapcsolhatja a, ezeket a területeket egymással, ugyanis pontosan erről van szó. Tehát nem csak azt akarjuk, hogy rendelkezés álljon az információ, hanem hogy azt föl lehessen használni, és az megkönnyítse a fogyasztók életét az ügyfelek, felhasználók életét. Ez itt a fő kérdés. És ez pedig a teljes, ugyanaz, mint a negyedik vasúti csomag, ugyanarról a témáról beszélünk. Szerintem a parlamentnek erre kellene összpontosítania. Igazából a kérdésem nincsen bízom abban, amit a bizottság előadott, de Gezine Meisterhez hasonlóan szeretném megközelíteni ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm. Rengeteg kérdést kapott a bizottság, most feszültem velük a válaszokat, ki a szó. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömmel látom, hogy ez a téma ekkora, ekkora érdeklődésre tart számot. Azt hiszem, talán képviselő hozzászólásával kapcsolatban reagálnék. Valóban a vasúti csomag nem külön a vasúti utasokra vonatkozó rendelet, ugyanis egyértelműen lesz még olyan téma, amelyel foglalkoznunk kell külön, ami a vasúti ágazatot illeti. Azt hiszem, hogy talán Nielsen úr volt, aki azt mondta, hogy egy nyertes, mindkét fél számára nyertes helyzetre kell törekednünk. Ugyanis legtöbbször azt is látjuk, hogy a vasúti szolgáltatók maguk is nyújtanak tájékoztatási szolgáltatásokat, és tudják mit? Ők is szeretnék, hogyha jobb hozzáférésük lenne mondjuk a tömegközlekedési információkhoz. Ezért azt láthatjuk, hogy a megfelelő irányba haladnak a dolgok többek között azért, mert nyilván mindenki nyerhet azzal, hogyha több fogyasztó, több utas használja a szolgáltatást. Ugyanakkor viszont, ha tudunk valami pluszt is nyújtani, de csupán a vasúti jegyekre vonatkozóan. Nos, ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy közösen kell törekedni arra, hogy valóban a háztól házig való szolgáltatást nyújtjuk, tehát egy integrált utazási szolgáltatást nyújtunk, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban azért történtek előrelépések. Ami pedig a csökkent mozgásképességű utasokat illeti, ezzel kapcsolatban a multimodális utazás tervezésnek különösen fontos szerepe van. Itt látom azokat az adatokat, amelyek ehhez a funkcióhoz kapcsolódnak, tehát, hogy például van-e elegendő jármű, a járműre föl tud-e jutni kerekesszékkel, lehet-e asszisztenciát igénybe venni, tehát segítőszolgáltatást igénybe venni, az összes lehetséges helyzetre felkészülve. Újra szeretném pontosítani, az adatok, akkor lehet ezt elérni, hogyha az adatok már rendelkezésre állnak digitalizált formátumban. Egyfajta progresszív lépésről lépésre történő megközelítése gondolunk itt. Ez akkor fog megvalósulni azonban, amikor az adat rendelkezésre és a szolgáltató azt fel tudja használni. Most szeretnék válaszolni Riké úr kérdésére. Minden egy helyen, minden központosítva, minden megfelelő részletességben és egy kicsit rugalmasabban. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban szeretném a következőt kifejteni, hogyha megnézzük az ITS irányelvet, már eleve arra törekedtünk, hogy egy olyan eszközünk legyen, ami rugalmas. Ezt a megbizatást adták önök nekünk meg akartunk bizonyosodni arról, hogy egy adott irányba lépünk el, és nem arról van szó, hogy nem hivatkozunk itt a szabványokra, de biztosítani akartuk, hogy a végrehajtási szakaszban a lehető legtöbb olyan helyzetre tudunk kitérni, ami azt is jelenti, hogy amikor például a nemzeti hozzáférési pontokról beszélünk, ez lehet esetleg a holland kollégák tapasztalata, hogy van egy adattár, ahol rendelkezésre állnak az adatok, de lehet más modell is, amit más tagállamok alkalmaznak. Például ki akarom venni ezt a könyvet, látom a katalógusban, hogy az adott helyen megvan a könyv, és láthatom, hogy hogyan tudom hasznosítani ezt a könyvet, a mi esetünkben ugye ez az adat lenne. Szeretnék most akkor röviden hivatkozni a szabványokra újra. Kivehettük volna az összes létező szabványosítási folyamatot. Mondhattuk volna azt is, hogy jó, hát akkor a vasúti társaságoknak megvan a saját szabványok a légiközlekedésben. Van egy szabvány, de mi egy újat akarunk. De időnként azt kell megnéznünk, hogy mit akarunk, a tökéletes rendszert, ami mondjuk 50 év múlva jön létre, vagy pedig szeretnénk, hogyha gyorsan tudnánk előrelépni. Nagyon gyakorlatiasnak kellett lennünk, tehát arra kell törekednünk, hogy, hogy a vasúti szolgáltatásokra vonatkozó adatokat a megfelelő rendeletben rendelkezés álló módon használják fel. Tudni kell azt is, hogy van adat, milyen szabványosított formában, és hogyan lehet azt a fogyasztónak nyújtandó információ formájában biztosítani. Ezt sokkal könnyebbé is tehetjük. Elnézést felbeszakíthatom? Hogyha a Voodoo appot használom, akkor ott van 200 információm Brüsszel-Berlin repülőjáratra ebben az appban tehát megvan, miért lehetetlen, hogy a vasúti szolgáltatások is rendelkezzenek ugyanilyen appal. Nem mondja azt, hogy más módon lehet azokat megszerezni. Hát miért? Igen, én remélem, hogy oda eljutunk. Most, hogyha csak egyetlen appot nézünk meg, hát én ebben nem vagyok azért annyira biztos. Talán nekem még vannak, hogyha vannak kisgyerekeim, akkor nyilvánvalóan érdekel bizonyos információ, hogy babakocsival hol tudok felszállni. Ezért nagyon fontos, hogy személyre szabott információt kapjak. Azt mondom ezzel, hogy amit megpróbálunk kifejleszteni, az egy olyan műszaki megoldás, egy olyan kormányzási kérdés, irányítási kérdés, ami azt mutatja, hogyha például egy adott vasúti szolgáltatót promotálnak, akkor az látható legyen. A nemzeti hozzáférési pont láthatóbbá tegye a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások tekintetében az egyes szolgáltatókat, vasúti szolgáltatókat. Nézen úr azt mondta, hogy hogyan lehet a közlekedési szolgáltatás, szolgáltatókat magunk mellé állítani. Igen, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lesz érvényes, hogyha digitalizált adatok rendelkezésre állnak, de ez kötelező lesz, azért ezt ne felejtsük el. Tehát nem ajánlásról beszélünk, hanem kötelező érvényű jogszabályról. Hogyha azt elfogadjuk, akkor az már ott van, érvényben van hogyha egy közlekedési szolgáltató rendelkezik digitalizált adatokkal, akkor tiszteletben kell tartania a különböző rendelkezéseket, amelyek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusban szerepelnek. Ezért mondom, hogy bár van egy eh, sokkal inkább jogalkotási jellegű megközelítésünk, valóban az kötelező jogszabályról beszélünk, megpróbáljuk ezért egy kicsit rugalmasabbá tenni, hogy a különböző modelleket, amelyek érvényben vannak már a tagállamokban, ezek is működhessenek, illetve születhessenek új szolgáltatások is, és mindez pedig nagyon gyakorlati a szempontból. Még egy újabb pontot szeretnék felvetni. A különböző közlekedési szolgáltatók szerepvállalásáról szoros kapcsolatban álltunk a vasúti társaságokkal, illetve a képviselőikkel. A TAP irányító bizottsággal is eh, találkoztunk a vasútársaságokkal, és az egyik kollégám pedig, aki ma nem tudott eljönni, ő például a tömegközlekedési képviselőkkel dolgozik együtt ma. Tehát, hogyha megnézzük a teljes értékláncot, a tömegközlekedés, vagy közösségi közlekedés az, ahol jelen pillanatban legkevesebb a digitalizált adat. Valóban meg kell győznünk a szolgáltatókat arról, hogy ezeket a lehetőségeket kihasználják. Úgyhogy jelenleg ez a helyzet. Aztán a jegykiadásról szólnék utoljára. Nem arról van szó, hogy semmi nem történt ezen a területen, megpróbáltunk a Horizont 2020-as lehetőségeket kihasználni, finanszírozási lehetőségeket, tehát vannak projektek már, de még nem jutottunk el a megfelelő pontig, ebben egyetértünk. Ott van a negyedik vasúti csomag önök előtt, ott már meghatározták az irányt. Én magam a tárgyalásokat nem kísértem annyira szorosan figyelemmel, de ott azért már sikerült némi eh, nyomást gyakorolni. Próbáljuk meg a két lépést összehozni, és egy adott pillanatban pedig nézzük meg, hogy hol tudunk előrelépni. Úgy tudom, hogy ebben a kontextusban már egy felülvizsgálati záradékot is sikerült bevetniük, úgyhogy nézzük meg, hogy hol állunk, milyen előrelépések születtek. Én szerettem volna kiemelni, hogy ebben az összefüggésben az az elképzelés, hogy a nemzeti hozzáférési pontok már 2019-ben működjenek addig már nincs olyan nagyon sok idő. We are in time. Uh... Jó. Időben vagyunk, Gezine. Nem sok mondandóm van. Szerintem tovább is figyelni kell az előrelépéseket követve azokat. Osztom azt a nyugtalanságot, vagy sőt a, a türelmetlenséget, amelyet az elnököm is kimutatott. A vasúti csomag óriási lépés előre, nem tudom, sikerülünk ebbe, de szerintem jó úton haladunk, és persze a bizottság és a tagállamokra is nyomást kell gyakorolni rájuk a két oldalú megbeszélések során és tagállamainkban lendületet adni a dolognak, kinek úgy, ahogy lehet, elérve az érintetteket, mozgásba hozni a dolgokat. Erre van lehetőségünk. Köszönöm még egyszer. Én is úgy gondolom, de mivel szorít az idő, nem tudunk erről tovább tárgyalni. Következő pont a bizottság elektronikus információs csere rendszere, annak áttekintése, megint csak a bizottság képviselője kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Ma reggel egy végrehajtási rendelet, a, közleke, a közötti közlekedési vállalatokat vonatkozó rendelet. Ezt januárban szavaztam meg a közlekedési szakbizottság, most a parlament előtt van felülvizsgálaton. a gyorsan áttekinteném a fő pontjait a végrehajtási szabálynak, szabályozásnak, amelyet már nagyon jól ismernek, hiszen már működő rendszerről van szó, 2010-es szabályozásról van szó, amely meghatározza a rendszer fő követelményeit, tehát ez a végrehajtási rendelettervezet csak egy frissítése a már működő mechanizmusnak, de hát egy nagyon fontos elem ez. Aztán eh, nyilván nem kell az erő fontosságáról meggyőzem önöket, az EU jogszabályok végrehajtása szempontjából nagyon fontos ez. A e mechanizmus a nemzeti közlekedési vagy forrózvállalatok regisztráló rendszerének összekapcsolását teszi lehetővé európai szinten. Tudják azt is biztosan azt is, hogy nagyon sok tagállam nem tartotta a határidőt a nemzeti nyilvántartások összekapcsolása vonatkozóan az EU-val való összekapcsolásra, amely 2012. december volt, ezért a bizottság több ö, jogsértési eljárást indított, most 23 tagállam működtet olyan tagállami nyilvántartást, amit összekapcsolt az erővel. Négy tagállamban vannak nehézségek, mintha nem látnák be, mennyire fontos a nemzeti nyilvántartást összekapcsolni az erőval, ezért a bizottság, mint mondottam, eljárásokat indított és négy tagállamot bíróság elé idézett. Néhány szó a végrehajtási rendelet tervezetről. Négy fő újítás van visszarendszerben. Az első az, hogy az üzenetcsere rendszere változik. Célja ennek az, hogy javítsuk a keresési az információ keresési rendszer hatékonyságát. Új funkciót visz a rendszerben, rendszerbe az EU mechanizmus révén lehetséges lesz információt cserélni majd a vállalatok engedélyezéséről és azok, azok érvényességéről. A harmadik innováció is nagyon fontos innováció, nagyon fontos lesz, a felügyelők, a helyben működő felügyelők, tisztviselők is hozzáférnek majd ez az információhoz. Jelenleg most csak az engedélyeket tudják ellenőrizni, nagyon fontos lépés lesz ez tehát. És végül, de nem utolsó sorban, a negyedik újítás az, hogy az erút adaptálják az információ cserére a súlyos és nagyon súlyos nagysúlyú információk körében. Ez azért nagyon fontos, mert a bizottság nem sokára elfogad majd a parlament pozitív vélemények fényében egy rendeletet a, a súlyos ö, azok nyilvántartásáról egy egy szabály. Tehát mindenképpen hasznos eszköz ez a jól működő erő mechanizmus, de ehhez a súlyos szabálysértések osztályozásáról szóló részt el kell fogadni ahhoz, hogy egy közös információcsere bázis jön létre. Ebben a szellemben és a főszabályok mentén ö, halad a rendelettervezet, és remélem a parlament támogatja majd, erőteljesen még hozzá, ezt a végrehajtási rendelet tervezetet. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Ki szeretne nyilván tart, hozzászólni? Nielsen úr. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék szintén köszönetet mondani a bizottság képviselőjének. Volt egy véleményünk is a szociális dömping tárgyában. Azt hiszem, hogy tegnap a vita során láthattuk, hogy egy széles többség a szakbizottságon belül amellett van, hogy a létező szabályokat alkalmazzák, de növelni kell az ellenőrzések hatékonyságát is, hogy megszüntessük a szociális dumping jelenségét. Engedje meg néhány kérdést. A kisvállalkozások amelyeknek csupán néhány kamionjuk van, ezeket kizárnák ezen rendelkezések hatája alól. Miért van ez így? A második kérdésem a tagállamok adatbankjaihoz való hozzáférés, mert ami a járműveket illeti. Képzeljük el, hogy egy rendőr megállít egy Csavországból Párizsba tartó kamiont. Vajon ennek a rendőrnek van-e hozzáférési joga a cseh adatbankhoz, ha például Franciaországban ellenőrzi a kamiont? vagy az autópálya matrica alkalmazottnak van-e a cseh adatbankhoz való hozzáférésre. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Karima Deli következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bizottság beszámolóját. Nos, ez az elektronikus adatcsere vajon megfelele az interoperabilitás követelményeinek a hagyományos rendszerrel? Meg tudja -e ezt a tényt erősíteni ma itt a bizottság? Mivel nincs további hozzászóló, megadom a szót a bizottság képviselőjének. Je vais répéter la question. Megismétlem a kérdésemet, mondja Karima Deli. Még egyszer, köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Csak azt szeretném tudni, hogy vajon ez a, az elektronikus adatcsere megfelel-e az interoperabilitás követelményeinek a régi, a hagyományos rendszerrel. Now the floor is yours. Öné a szó. Köszönöm szépen. Először az első kérdésre szeretnék válaszolni, tehát hogy milyen kivételek vannak a KKV-k számára. Ez nem a végrehajtási jogi aktusra vonatkozik, ugyanis a rendőrség nek kell rendelkeznie hozzáféréssel, tehát nekik kell tudni ellenőrizni a vállalatokat, legyenek azok nagy, legyenek azok kis vállalkozások. De a nemzeti hatóságoknak kell a megfelelő beruházásokat megvalósítaniuk, ami pedig az interoperabilitást illeti. Valódi interoperabilitásról nem beszélhetünk, az ERO rendszer egy információcsere rendszer, ami az XML technológiát használja, két másik adatbázis megosztási rendszerünk is van, ami ugyanezzel a technológiával működnek. A RESPER, ami az engedélyekre vonatkozó információcserére vonatkozik, illetve egy másik, ami az autóvezetők adatainak cseréjét teszi le lehetővé. Ezek között nincsen interoperabilitás, vagy más technológiákkal nem áll fenn interoperabilitás. Köszönöm szépen. Most igen, csak hamar elkészültünk, és megint van egy negyed óránk, 11 órakor kezdődik az idegenfalami munkacsoport Biankovska biztosasszonyal, és aztán megint lesz egy szünetünk. Még ilyen se volt, de hát soha nem tanulunk eleget, tehát nem sokára találkozunk ismét. I think we can start. Azt hiszem, akkor meg is kezdhetjük. Mondja az elnök úr. Ja, wir kommen nun zu unserer Sitz Akkor tehát az idegenforgalmi munkacsoport ülése következik, és az idegenforgalmi munkacsoport elnökével, Újhelyi Istvánnal együtt szeretném Bianszkovka biztos asszonyt szívesen üdvözölni. Első részben látogat el most ide a szakbizottságunkhoz. A legutóbb Tajani biztos úr járt nálunk idegenforgalmi kérdésekben, 2013-ban cseréltünk vele eszmét. Nagyon örülünk, tehát, hogy itt van asszonyom, örülünk a beszámolójának, és a beszámolóját követően az idegenforgalmi munkacsoport elnökét, Újhelyi Istvánt kérem arra, hogy rövid bevezetőt tartson, és aztán megnyitjuk a vitát. Biztos asszony, öné a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Akkor elmondhatjuk, hogy elég régóta nem járt itt az Európai Bizottság részéről a turizmusért felelős biztosít az önök szakbizottságában, és remélem, hogy az ülésünk végéig különböző kötelezettségvállalásokkal is élhetek. Minden esetre először azzal kezdeném, hogy köszönöm, hogy meghívtak erre az első eszmecserére. Szerettem volna az elején rögtön köszönetet mondani, de mondta asszonynak a kitűnő jelentésért, amelyet az új kihívásokról írt az európai turizmus promóciója fellendítése tekintetében, és ez a jelentés kitűnő ajánlásokat, elképzeléseket tartalmazott, amelyel nagyon komolyan foglalkozunk, és erre majd későbbiekben szeretnék hivatkozni. Ahogyan tudják, az Európai Bizottság részéről nincsen túl sok eszközünk, ami a turisztikai politikára vonatkozna, minden esetre sokkal aktívabbak szeretnénk lenni, talán nem feltétlenül mostantól, de ott van már 2010 óta a turisztikai stratégia, és ennek alapján pedig szeretnénk nagyon aktívak lenni, nagyon részletkérdésekkel kapcsolatban, és ami az idegenforgalmi politikát illeti. Az idegenforgalom, emlékeztetnék önöket néhány dologra, amit önök jobb sokkal jobban tudnak, az EU-s gazdasághoz jelentős mértékben hozzájárul, és nagyon fontos részét képezi a GDP-nknek. 2014-ben 24 millió munkahelyet teremtett összességében, és az EU GDP-jének mintegy 10%-át tette ki. Tehát ez az iparágunknak egy nagyon fontos részét képezi. Én magam egyébként ezt egy ipari ágazatként kezelem, és még mindig ez az Európai Unió még mindig az első számú turisztikai célpontnak számít, és ez nagyon fontos a gazdasági jólétünk szempontjából, a gazdaságunk fellendítése szempontjából. A turisztikai szektorban alkalmazott munkavállalóknak 20%-a 25 évnél fiatalabb és nagyon sok előnyel jár más szektorokkal szemben, illetve más előnyökkel, haszonnal jár más ágazatokra nézve, mint például a divatipar, a kreatív iparágak egyéb területei, és az elmúlt években pedig azt tudjuk, hogy nagyon kemény volt az teljes Európai Uniós gazdaság számára a turizmus a kreatív iparágakkal együtt két olyan szektor, két olyan ágazat, amely a leginkább ellenálló volt a válsággal szemben. És ahogyan a gazdaság is javul, azt reméljük, hogy a nemzetközi turizmus is nagyon gyorsan növekedni fog. Mindannyian tudjuk, hogy a szektor számos kihívással kell szembenézem. Néhányat szeretnék ezzel kapcsolatban felsorolni néhányat. Egyes kihívások hasonlítanak más szektorokhoz, és mások azonban nagyon sajátosak. Az első kihívás a digitalizálódás, illetve az új üzleti modellek felbukkanása, mint például az együttműködésen, megosztáson alapuló gazdaság, ez pedig a fogyasztói magatartás megváltozását eredményezte. A hagyományos turisztikai modellek elavultá váltak a fogyasztók új nyaralási típusokat választanak, amelyek személyre szabottak, és és saját maguk szeretnék azt kiválasztani, erre pedig az iparágnak reagálnia kell. A következő kihívás az az, hogy megnövekedett a verseny a feltörekvő célpontok részéről. A turizmus, a turisták száma növekedni fog, a piaci részesedésünk azonban csökkenni fog. 2000-ben az EU a piac, világpiac 51%-ával rendelkezett, ma azonban 40% alatt vagyunk, és az előrejelzések pedig azt mutatják, hogy 2030-ra már csak 31%-ot fogunk elérni. Aztán pedig ott van az ismeretek kihívása. A szakembereinknek biztosítani kell, hogy a megfelelő digitális és vállalkozási ismeretekkel rendelkezzenek, és hogy az iparág meg tudja tartani őket. Ne felejtsük el, hogy a vállalkozások 99 40%-a ebben a szektorban KKB. Felsorolhattam volna számos egyéb kihívást is, amelyet önök is az állásfoglalásokban felsoroltak. Ezek közül azonban azt gondolom, hogy vannak olyanok, amelyek lehetőséget jelentenek. Nézzük az első kihívás. Digitalizálás, illetve a megosztáson alapuló gazdaság. A digitális technológia azt jelenti, hogy intelligens, innovatív és fenntartható turisztikai termékeket kínálhatunk. A mai utazók ugyanis ezekre, ezeket keresik. Az innovatív megközelítésekkel a lehetőségek végtelenek és ez történik az iparágaink más szektoraiban is. Nézzük a következőt. Megnövekedett verseny a harmadik országok részéről. Ez egy lehetőség arra, hogy több turistát vonzunk az Európai Unión kívülről. Fokoznunk kell azokat a törekvéseinket, amelyek például a fogyatékkal élőket célozzák meg. Aztán ott van az egyéb harmadik kihívás, ami az ismeretekre vonatkozik. Ez a fiatal munkavállalók számára jó lehetőséget biztosít, hogy belépjenek a piacra. Ezekre a kihívásokra reagálni, ez azt jelenti, hogy az egyes vállalkozások alkalmazkodjanak, azonban azt is jelenti, hogy együtt kell működniük egymással. Ugyanis Javítanunk kell az együttműködést, beleértve az egyéb szektorokat, mint például a közlekedés, a divatipar, illetve egyéb kreatív iparágak, és ez pedig bizottsági szinten azt jelenti számunkra, hogy útmutatókat, cselekvési terveket dolgozzunk ki az idegenforgalom és például a kultúra, a divat vagy a kézműipar között. És fokozni kell az együttműködéseket az iskolákkal, egyetemekkel, annak érdekében, hogy a megfelelő megfelelő ismereteket nyújtsuk az idegenforgalmi szakemberek számára. Az iparági szövetségek, egyesületek, szervezetek is kiemelt szerepet játszanak, és üdvözlöm a turisztikai manifestót, ami nagyon határozott álláspontot képvisel arra vonatkozóan, hogy a digitalizálózást kihasználjuk, illetve együttműködjünk az online platformokkal. Azt is remélem egyébként, hogy az Európai Ipari Tanulói Szövetséggel is együttműködnek annak érdekében, javítsuk az ismereteket nemzeti, regionális hatóságokkal is együtt kell működni annak érdekében, hogy csökkentsük a helyi adók elszaporodását a turisztikai ágazatban. Ugyanakkor meg, Ugyanakkor meg kell a megfelelő feltételeket az ágazat számára, lehetőséget teremtve, lebontva akadályokat, együttműködve, e különféle szinteken összehangolva Európa elővitelét. Mi az Európai Bizottságban el, a ránk rót szerepet ebben vállaljuk, koordinált, célzott módszertamban, koncentrálva azon kevés területre, ahol a legnagyobb hozzáadott értéket tudjuk hozni. Hadd soroljak föl néhány intézkedést, mely segíti a turisztikai ágazat a válaszadásban. Először is a lehetőségek megteremtése. Ehhez a kulcs annak biztosítása, hogy a turizmus ágazat kapjon finanszírozást arra, hogy modernizálni tudjon. Különösen a KKV-k számára fontos ez. Ez a többi ágazatban is érvényes probléma, a finanszírozáshoz való hozzáférés a modernizálás érdekében. Együtt kell működjünk tehát a KKV-k segítésében új és létező források okosabb felhasználásában. Van egy van új európai stratégiai beruházási alapunk, amely nagy lehetőségeket hordoz. Igyekezzük a strukturális alapok és a COSME program lehetőségeit reklámozni, és terjesszék kérem a hírt, hogy április 8-án a bizottság szervez egy magas szintű konferenciát a témában. Kérem terjesszék ezt a hírt, és a különböző turisztikai idegenforgalmi szövetségeket is várjuk. A tőke unió is igyekszik a vállalatok számára egyszerűbbé tenni a piaci finanszírozást. Azt is vizsgáljuk, hogyan tudjuk a szaktudást javítani. A következő hónapokban, pontosabban májusban egy Skills Agenda, European Skills Agenda menetrendet készítünk el, egyes ágazatokban megvizsgálva a szakismeretek fontosságát, például a turisztikai szektorra lebontva is. Aztán a közszektor ott is segíthet, hogy javíthatja a vállalkozási környezetet, lebontva akadályokat. Legfontosabb itt, hogy a belső piaci stratégiát végrehajtsuk, amely tavaly októberben került elfogadásra. Említettem, mennyire fontosak a KKV-k a turizmusban, idén indítunk a, egy kezdeményezést, hogy a, a problémák kezelése elinduljon az ágazatban is. A a kollaboratív gazdaság előnyeit már említettem. Be kell látnunk, hogy bizonyos hagyományos vállalatok attól félnek, hogy ezek az új vállalkozási formák munkajogi, adójogi vagy fogyasztóvédelmi problémákat jelentenek. Ezért kell világosságot teremteni, elmagyarázni ezek vállalkozás típus miben létét. A többi szakbizottságban is elmondtam, mert itt is elmondom, hogy az év második felében, május végé, június elején előállunk egy iránymutatással a mostani jogszabályok alkalmazását előrányozva kollaboratív ágazatban. Nem akarunk új szabályokat hozni, ám éremutatást adnánk arra, hogy a most érvényes jogszabályokat hogyan lehet alkalmazni a kollaboratív gazdaság érdekében, mert van erre lehetőség a tagállamok számára egységes éremutatást kiadva, új lehetőséget kínálva. Miközben megvédjük a közérdekét, az adó pénzeket és a fogyasztó érdekeket, meg a, a munkavállalási, munkavállalói szabályokat is. Persze egyedül nem tudunk ebben haladni, a tagállamok támogatására lesz szükség. Ők kell segítsenek a szükségtelen bürokrácia és akadályok lebontásában, és fontos, hogy egységesen haladjunk ebben. A harmadik módja a vállalatok segítésének az, hogy a többi közhatósággal együttműködünk az Európai Parlamenttel, az Európa Tanácssal, az UNESCO-val, tagállamokkal a közös promóciós lépényekben. A, a fontos piacokat kell megcélozzunk Kína, Amerika, Dél-Latin-Amerika, vagy feljövő gazdaságokat, mint India, tematikus projektekre koncentrálva, mint gasztronómia, divat, a, a, a, a, a épített örökség. Nem, lehet, hogy könnyű pessimistának lenni mostanában a turizmus jövőjét, illetően Európában. Én nem vagyok pessimista, lehet lépni, és Együtt kell haladnunk, a bizottság aktív kell legyen, előkészítve a környezetet, a tagállamok, kormányzati szinten pedig, meg regionális, meg helyi önkormányzati szinten, meg az idegenforgalmi szövetségek szintjén, meg a parlament kell ezek végrehajtásában aktívak legyenek, és új gondolatokat is felhozhatunk ezen a, ebben a körben. Szerintem lépésről lépésre haladhatunk az európai turizmus segítésében, tudunk munkahelyeket létrehozni majd itt, amelyre olyan szükség van a kontinensen. A bizottság erősen elkötelezett amellett, hogy segítse ezt a folyamatot, azzal is, hogy lehetőségeket teremtünk, lebontjuk az akadályokat, és együttműködünk az összes szereplővel ebben a körben, hiszen igazi partneralapon tudunk csak előre lépni. Köszönöm. Köszönöm szépen a beszámolót. Most Újhely István következik, a turizmus munkacsoport elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy tisztelettel köszöntjük biztos asszonyt. Ez egy fontos lépés, egy fontos politikai döntéshozótól egy nagyon fontos időpontban, hogy ma ellátogatott a TRAN bizottság turizmus task force munkacsoport ülésére. Egy fontos személyiség, hiszen nekünk nincs más szócsövünk, nincs más segítőnk, aki a bizottságban minden egyes ülésen ott van, és föl tud szólalni a turizmus érdekében. Fontos időpontban, mert ahogy biztos asszony is fogalmazott, bár büszkélkedünk azzal, hogy milyen szépek, milyen jelentősek az európai turizmus adatai, de ezek az adatok a múlt eredményei, és ha most nem hozunk döntéseket, nem támogatjuk meg kellőképpen a turizmust, akkor jövőre, vagy éppen öt év múlva mostani hibás döntések miatt komoly versenyhátrányba kerülhet az európai turizmus. És fontos kérdés, mondtam az elején, hiszen ebben a parlamentben ez a munkabizottság az, amelyiknek kötelessége nem szabadon választott kedvtelése, hobbija, hanem kötelezettsége, hogy felkarolja a turizmus szakma vállalkozásait, és a turizmusban dolgozó 24-25 millió embert. Ezért örülök annak, hogy most itt van biztos asszony, még hogyha a Krámer elnök úr bevezetőjében ott is volt a megjegyzés, hogy bizony 2013 óta most fogadunk először a területért felelős biztost. Ezért köszönöm eh, elnök úrnak és a titkárságnak, hogy megszervezték ezt a mostani találkozót az is mutatja a fontosságát hogy ma seventeen stakeholder seventeen vezető személyiség jött el a turisztikai európai iparág képviseleteitől ennyien valószínűleg nem voltak még egyszerre itt a körünkben esetleg a múlt ősszel amikor az ensz turisztikai szakostott szervezetének a wto nak a főtitkárát fogadtuk de azt mindannyian érezzük hogy a napi európai döntések kapcsán biekowska biztos asszonnyal a mostani közös lépés az talán még még fontosabb. három dolgot szeretnék kiemelni. az egyik biztos asszony kezdeti mondataiban benne volt hogy nincs túl sok jogi eszközünk itt az európai szintű intézményekben a turizmus segítésére. Ezt mi is érzékeljük, de mi nem új jogi eszközöket keresünk, hanem szeretnénk igen erős lobbit adni, támogatást ennek az iparágnak. Ezért van szükségünk arra, hogy legyen a hangunk, és amikor kell, legyen az öklünk bent a bizottsági fórumokon a, biztos asszony. Nagyon örülök annak, hogy hivatkozott arra a jelentésre, amit Isabella de Monte képviselőtársunk készített és vitt át a parlamenten, és örülök annak, hogy megkaptuk a bizottság válaszát, amelyben a bizottság visszaigazolja, hogy milyen jelentős iparág Európa számára a turizmus akkor a kérdésem az, hogy miért nem szerepel egyetlen egy komoly Juncker dokumentumban sem a turizmus, mint szó? Miért nem szerepel egyetlen egy helyen sem a Juncker terv hatalmas pénzösszegének felhasználásánál kiemelt prioritásként a turizmus, a turizmusban dolgozó KKV-k, a turizmus foglalkoztatási képességének, lehetőségének segítése. Ezek miért nem jelennek meg a bizottság dokumentumaiban? Biztos asszony a beszédében, amit elmondott, az zene volt füleinknek. Ezt szeretnénk, hogyha sikerülne megértetni ezt a gondolatvilágot és érvrendszert, amit elmondott, ha sikerülne elmondanunk mindenkinek ott a bizottságban számomra nagyon fontos információ volt hogy biztos asszony az aktivitást szeretné a bizottságon belül növelni a turizmus érdekében ezért jött létre a manifestó a szakmai szervezetek oldaláról és ezért dolgozunk itt néhány képviselővel aktívan a parlamentben. Két kérdésem van. Az egyik, hogy látja-e lehetőségét biztos asszony a turisztikai ügynökség az Európai Turisztikai Ügynökség létrehozásának. Erről sokat beszélünk, de egyelőre nem látjuk, hogy a tanácsban lehet-e erről közös döntést hozni. A másik kérdés pedig, hogy vajon a, az a folyamat, amit az ENSZ turisztikai szervezetének főtitkárával, illetve Capardel képvis, képviselőasszonyjal az Intergroupba többször végig beszéltünk a 2018-as év európai turizmus évének megnevezése. Ez a folyamat, ez hogy áll, hogyan tudunk ebbe közös lobbit képviselni. Én köszönöm szépen az ön bevezetőjét, és ahogy fogalmaztam, ezzel a hangvétellel és ezzel a gondolatvilággal nagyon jól fogunk tudni együtt dolgozni, és javaslom, hogy a képviselőtársak frakciónként álljanak e program mellé. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Istanbul. Köszönöm szépen Újhai Istvánnak, most pedig Elizabeth Lukasiewska következik. Dziękuję bardzo, e, panie e, przewodniczący. Ja też cieszę się, że pani... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon örülök annak, hogy a biztos asszony ma eljött. Együtt, együtt értek egyetértek az előttem szólóval. A turizmus valóban rendkívül fontos európai ágazat, nagyon sok KKV számára jelenti a megélhetést, a növekedés lehetőségét. Azt is jól tudjuk, mennyire szükséges bővíteni a turizmust, az Európa valóban beutazások számát. Ugyanakkor emlékeznünk kell szomorúan a párizsi eseményekre, és annak hatásaira, negatív hatásaira a turizmusra is. Mert nyilván sokan más útiszövet választanak a szabadságukra. Fontos, hogy számba vegyük a pénzügyi oldalát is, mindazon vállalatok szempontjából, amelyek Párizsban vagy más érintett helyszíneken működnek, ahol a közrendet fenyegetik a terrorista támadások. Tehát vannak ennek konkrét gazdasági számszerűsítő kihatásai is a turizmusban. A kérdésem az, hogy milyen módon lehetne elkerülni ezeket a helyzeteket, biztosítva azt, hogy amerikai vagy ázsiai turisták továbbra is nagy számban érkezzenek Európába, európai destinációkra. Abban is egyetértek, hogy sajnálatos, szomorú módon hiányzik a Junkert tervből bármiféle utalás egy pénzügyi forrás előrányozva az ágazatra, holott rendkívül fontos az európai gazdaságban. Olyan ágazatról van szó, amely pozitív hatással van, és pozitív mérleggel bír az európai gazdaságban. Köszönöm szépen, Izabela de Monte következik. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm a biztosasszonyt, valóban nagy öröm számunkra itt fogadni őt, és elmondható, hogy már jelentős készségről tett tanúbizonyságot, hogy segítse az idegenforgalom ágazatát. Először egy megjegyzés. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az idegenforgalmat iparágnak kell tekinteni. Ha nem így járunk el, akkor nem fordítunk kellő figyelmet egy olyan ágazatra, amely jelentős mértékben hozzájárul a GDP-hez. Nagyon jó ötletnek tartom, és egy kérdést is szeretnék ezzel kapcsolatban feltenni, hogy kialakítottak egy cselekvési tervet, a perspektívával, a programozással kapcsolatosan. Hogyan szeretne viszonyulni a saját kezdeményezésű jelentésre, milyen célokat ö, tekint ö, elsőleges fontosságúnak a bizottság ebben a cselekvési tervben. Aztán, hogyha megnézzük, hogy mit tesz a bizottság, illetve a parlament, ez persze az utóbbi a mi feladatunk, mégis úgy vélem, hogy ö, az idegenforgalmat a DigiGrow hatáskörébe utalni, ez nem emeli ki kellőképpen az ágazat fontosságát. Ugye itt utalhatnék a bizottság honlapjára is, fontos lenne, hogy jobban kiemeljük az idegenforgalmat, és az EU valamennyi hivatos nyelvén megosztjuk a tájékoztatást, az információkat, akár az idegenforgalomnak szent források tekintetében is. És itt van a kérdésem. Mennyire hatékonyan használják fel ezeket a forrásokat? Vannak-e biztos asszonynak adatai ebben a tekintetben? Mondta, de Ragvirer kollégával készítettünk egy szöveget a partmentés tengeri idegenforgalom tárgyában. Tud-e a biztos asszony információkat nyújtani a 2014-es közleményt illetően az idegenforgalom ezen specifikus ágazatára vonatkozóan. Köszönöm, elnök, köszönöm. Koszmász Lotowski következik. Przyłączam się do tych e, powitań, pani komisarz. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a biztos asszonyt. A szakbizottságunk körében három kérdést szeretnék megfogalmazni. Egyrészt a rekreációs és fürdő turizmus, igen, Ez a téma sajnos nem kap megfelelő figyelmet, nem a, szereppel a bizottság látókörében, holott hatalmas potenciállal bír. Akár amúgy kevésbé vonzó földrajzi területeken is a fürdőhelyek komoly idegenforgalmi potenciállal bírnak. Visszatérve arra az állásfoglásunkra, amely az európai minőségi ö, címke vagy embléma kibocsátárosról szól, az ilyen családbarát úti célok körében nagyon fontos lépés volt. Kérdés, hogy elége itt az információ csere pusztán, vagy egyéb lépésekre is szükség van. A harmadik kérdésem, Vokasevska azt is említette, van-e bármilyen információ a menekült válság hatásairól az idegenforgalomra, a turizmus ágazatra számszerűsíthetően a forgalomban? Kimutatható-e a migránsok jelenlétéből adódó terület, hatás azokon a területeken, amelyek leginkább érintettek. Van-e erről tanulmány? Van-e valamilyen forgatókönyvük? Terveznek-e bármilyen változást? Láthatóak-e destinációs változások a migránsválság fényében? Köszönöm. Következőként Izaskó a Berándika következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony. hogy ismertette velünk azokat a projekteket és terveket, amelyeket képviselt, és az elhangzottakkal kapcsolatban szeretnék két alapvető fontosságú témát megosztani önnel. Úgy gondolom ugyanis, hogy nagyon fontos, hogy az idegenforgalmi ágazatban Európában felkészüljünk arra a növekedésre, amelyek a hatás elemzésekben is szerepelnek, hogy több mint 80 millió turista érkezik az Európai Unióban 2030-ig, ezért nagyon fontos fontos, hogy felkészüljünk erre. A digitalizálódás alapvető fontosságú az új munkahelyek teremtése szempontjából, illetve az új iparágak fejlődése szempontjából. Baszkföldön például 2015-ben rekordmennyiségű turista érkezett, több mint 3 millió, a régiónkban ez nem olyan szokásos, és az hozzánk ellátogatók 75%-a digitális platformot használva érkezett el hozzánk, amit mi hoztunk létre azért, hogy autonóm közösségünkben látogathassanak. Két dolgot szeretnék kérdezni. Ön beszélt arról a lehetőségről, amelyel az iparág rendelkezik a munkahelyteremtés terén, azonban szeretném tudni, hogy a bizottság szintjén készülnek-e kidolgozni, végezni valamilyen munkát, ami horizontális jellegű, ugyanis az idegenforgalom azt a szükségességet is magával hozza, hogy az európai projekteket, prioritásos európai projekteket megvalósítsuk, javítsuk azt, hogy hogyan tudjuk a munkahelyteremtési programokat megvalósítani, azért, hogy az egyes országokban még mindig tapasztalható munkanélküliséget leküzdjük, illetve az egyetemek témája kérdése szintén nagyon fontos, azért, hogy integráltabb megközelítést biztosítsunk azoknak az embereknek, akik az idegenforgalommal foglalkoznak, hogy ne csupán szakácsok tudjanak lenni, vagy jó munkaadók, hanem egyetemi képesítéssel kell rendelkezniük, nyelvtudással, vállalatigazgatási ismeretekkel, azért, hogy integrált megközelítést alkalmazhassunk esetükben. Ön hivatkozott a megosztáson alapuló gazdaságról, ami egy nagyon innovatív eszköz vagy lehetőség. Van-e valamilyen, terveze valamilyen felvetést? Talán ez nem annyira szorosan fűződik az idegenforgalomhoz, de európai szinten azért mégiscsak az Uberrel kapcsolatban nagyon sok vita folyik, más a megközelítés, és a kérdés az, hogy ez a fajta horizontális megközelítés, amelyet egy kicsit talán jobban ki kellene dolgozni az Európai Bizottságban, azért, hogy hatékonyabban lehessen fellépni, és a polgárok jobban lássák ennek hasznosságát. Mi az Európai Bizottság álláspontja ezzel kapcsolatban? Tehát létrejött ez a platform, de az idegenforgalom terén más platformok is vannak. Azokkal kapcsolatban milyen terveik vannak? Köszönöm. Köszönöm. Jill Evans következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm biztos asszony elnézést. És őket kérem, hogy később futottam be, és nem maradtam az elejéről. Csak úgy, mint kollégáim, én is üdvözlöm azt, amit bemutatott ma, különös tekintettel a szakképzésre, a fiatalok képzésére, mert rendkívül fontos az én szűke pátriám szempontjából. Mi sikeresen fejlesztünk ki egy szabadidős programot, szabadidős, szabadtéri tevékenységekre a turizmus területén. A fiatalokat tudunk alkalmazni gyakornokokként is, és új ö, fogyasztói kört tudunk megcélozni világszerte ezzel. Persze a közlekedési problémák vannak, ö, az én választókörzetemben, észak kiterületeken. Az az iránymutatás, amiről beszélt, amely a turizmus és a kultúra közötti kapcsolatokat tárja fel és erősíti, nagyon üdvözlendőek. A közlekedés és turizmus protokollok is nagyon fontosak, a fenntartható turizmus Alpok, az alpesi régióban való megvalósítása jó példa erre. Kérdésem az, hogy szükség van arra, hogy a projektek társfinanszírozása hogyan oldható meg a kohéziós és regionális fejlesztési alapokból, hogyan lehet turisztikai projekteket támogatni, mert sok területen, mint a saját szűke pátriám is nagyon fontos a gazdaság szempontjából az, idegenforgalom regionális alapokból kéne finanszírozni. Kérdés, hogyan lehet áttekintést szerezni arról, milyen lehetőségek vannak a finanszírozás, és mennyire eredményesek ezek a projektek. Köszönöm, Daniel Autó a következő. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek a kollégához hasonlóan, hogy némi késedelemmel érkeztem. Köszönöm a biztos asszonynak, hogy itt van, hogy erről az ágazatról szóljunk, amely nagyon fontos számunkra. Sajnálatos, hogy sok kollégám nincs jelen ezen az ülésen. Én Dél-Olaszországból jövök, ez egy olyan régió, amelynek nehézségei vannak a közvetlen forrásokhoz való hozzáférésben az idegenforgalom ágazatában. Nagy zűrzavar uralkodik ezen a területen, nincs ugyanis nagyon sok közvetlen forrás, amely kizárólag az idegenforgalom ágazatának van szánva. Szeretném megtudni, hogy a bizottság miért nem teremt világosabb helyzetet e tekintetben kellene egy privilegizált csatorna ezen forrásokat illetően, hiszen ezek a források, amelyek a KKV-khoz érkeznek, ugye itt egy olyan ágazatról van szó, amely ö, különleges jellemzőkkel rendelkezik, ö, szezonális jelleg jellemzi, más kkv pedig ugye az év egészében tevékenykednek, és az idegenforgalmi kávék helyzete tehát teljesen eltérő. Ugye tekintve azt, hogy bizonyos európai térségek nem férnek hozzá ezen forrásokhoz, van-e bizottsági stratégia, hogy segítsük ezen régiókat, hogy a forrásokhoz való hozzáférés könnyebb legyen? Hiszen ez a helyzet senkinek nem jó, hogy olyan forrásokat biztosítanak, amelyek azokhoz kerülnek, akik ügyesebben próbálják ezeket a ki ezeket a lehetőségeket kihasználni, gyorsabbak, ugyanakkor más térségeknek hatalmas idegenforgalmi vonzerejük van, de nem képesek ezt pénzre váltani, vagy nem képesek ebből profitálni, itt megint csak Dél-Olaszország térségére. Tehát a bizottságnak van egy stratégiája ezen hatalmas nehézségek leküzdéséhez, amelyekkel az idegenforgalmi ágazat szereplői szembesülnek? Köszönöm. Köszönöm. Dietropni következik. Okay, good. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony. Én nem vagyok annyira pessimista egyébként a turizmus jövőjével kapcsolatban. Nagyon pozitívan eh, tekintünk erre az ágazatra és nyilván a kihívást jelentő munkanélküliség tekintetében is nagyon pozitív eredményeket értünk el. A megosztáson alapuló gazdaság esetében nagyon érdekes megjegyzésekkel ért, és nagyon fontosnak tartom, hogy iránymutatást adjanak ki ezekkel kapcsolatban, hiszen az idő csak telik, új kihívások születnek, ezért nagyon fontos, hogy a turisztikai szolgáltatóknak valamilyen iránymutatást nyújtsunk ezzel kapcsolatban, hiszen a dolgok elhaladnak mellettünk, és nagyon sok nehézség merült fel ezen a területen. El kell ismernünk, tehát, hogy ott van a technológia, a fogyasztók használják egyre többen egy iPhone-ról, egy iPad-ről saját maguk szervezik meg az utazásukat, és ülhetünk ölbetett kézzel, de nagyon fontos lenne, hogyha eljutnánk oda, hogy valamilyen pontosítással éljünk, ezért üdvözlöm az ezzel kapcsolatos megjegyzéseit. Az európai turisztikai minőségi márkáról is szóltunk már az Európai Parlament állásfoglalásában a 2010-es idegenforgalmi közleménnyel kapcsolatban, annak a végrehajtásával kapcsolatban érdekelne, hogy ezzel kapcsolatban valamilyen tanulmányt végeztek-e, hogy hogyan alakult a végrehajtás, illetve a partmenti és a tengeri turizmus fejlesztésével kapcsolatban milyen előrelépések történtek, hiszen a távoli régiók, a szigetek összekapcsolhatósága tekintetében ez komoly kihívásokat jelent. Nagyon várjuk tehát, hogy ezzel kapcsolatban is ezt még cserélhessünk önnel az összekapcsolhatóság, a konnektivitás kihívása itt nagyon jelentős. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Claudia Tarpadel a következő. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm önt, biztos asszony. Véleményem szerint eh, ez a találkozó mindenféleképpen jó jel, és remek, hogy megkezdjük itt a vitát az fogalom jövőjéről itt az Európai Parlament közép, eh, az Európai Demokrácia középpontjában. Úgy vélem, hogy ebben a ciklusban egy erőteljes mozgalom jött létre, ezen munkacsoport létrehozásával itt a Transzakbizottságon belül, és létrejött egy intergrup is az Európai Turizmus Kulturális Örökség címmel. Ezen két struktúra támogatja ezt a témát, és több szakpolitikát kér, nagyobb figyelmet kér az Európai Bizottságtól ezen ágazat számára amely alapvető jelentőség, ahogy ön is tudja, az európai gazdaság számára. Nem szabad ezt az ágazatot elhanyagolni, helyett ösztönözni kellene, erősíteni kellene, még pedig folyamatosan. Biztos asszony, több találkozó is lezajlott, akár szűk körben is beszélgetünk a problémákról, célkitűzésekről az európai turizmus kapcsán. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, itt ezt a hivatalos találkozót a Transzakbizottságon belül és a turizmus munkacsoporton belül. Szeretném tehát megragadni ezt az alkalmat, hiszen itt jelen vannak azok a kollégák, amelyek más szakbizottságok tagjai. Üdvözlöm őket, akik akár az Európai Idegenforgalmi Szövetségeket is képviselik, mely szövetségek partnereink voltak ciklusunk két éve során, itt az új ö, le, ciklus kezdete óta. Nagyon fontos munkát végeztünk ö, hogy még jobban támogassuk az európai idegenforgalom ágazatát. Néhány problémát szeretnék kiemelni. Egyrésztről nagyobb finanszírozásra van szüksége az ágazatnak, amely jobb koordin- jobban koordinált és jobban támogatja az idegenforgalomban működő KKV-kat. A COSME 2016-os programja csökkentett sokkal rendelkezik az ágazat szemére, és ez nem egy jó jel ön, illetve a bizottság, valamint Juncker úr általi támogatást várjuk, hogy az idegenforgalmat összekapcsoljuk a Juncker tervvel. Konkretizálni kell ezeket a lehetőségeket, még pedig a lehető leggyorsabban. Egy világos rendszerre, világos megoldásra van szükség, hogy hogyan lehet az idegen forgalomban működő KKV-kat összekapcsolni a Juncker tervvel. Csökkenteni kell a bürokráciát, világos iránymutatást kell nyújtani a KKV-k számára, hogy megmutassuk nekik, milyen módon tudnak európai forrásokhoz jutni a regionális turizmus fejlesztéséhez. Új ö, európai ö, turizmus stratégiára van szükség azt látjuk, hogy ez nem szerepel az Európai Bizottság prioritásainak listáján. Ugyanakkor fontos lenne, hogy ez a cselekvési terve lehetőleg hamarabb létrejöjjön, és a 2010-es közlemény eredményeit következetes módon értékelje a bizottság. Ha elvégezzük az értékelést, akkor láthatjuk, hogy mely dolgok szav- szorulnak javításra az idegenforgalomban, és hol kell beavatkozni, ahol ezt a rendelkezésünkre álló eszközök lehetővé teszik. Ne feledkezzünk meg partnereinkről sem, az idegenforgalom magánágazatában, a turizmus idegenforgalmi szövetségeket illetően. Van itt egy kiáltvágy, amelyet velük együtt hoztunk létre, akik előnyöket és hátrányokat is megtapasztalnak itt ebben az ágazatban. Fontos egy megfelelően koordinált struktúra létrehozása az Európai Idegenforgalom felvérgoztatása céljából állandó partnerséget szeretnénk létrehozni a magánszektor, az Európai Parlament részvételével, és azt hiszem, hogy a bizottság állandó partnerként kell, hogy részt vegyen ebben a struktúrában. Fontos lenne az Európai Turizmus évének meghirdetése 2018-ban, az ENSZ úgy döntött, hogy a 2017-es év a fenntartható idegenforgalom éve lesz. Az Európai Parlament hasonlóképpen támogatja ezt a kezdeményezést, és jó lenne, hogyha meghirdetnénk az európai turizmus évét. Már tavaly is beterjesztettük ezt a kérelmünket, a tanács elé is akarjuk vinni ezt a kérelmet, hogy a 2018-as év a turizmus éve legyen Európában. A nemzetközi turizmus ENSZ főképviselője is támogatni óhatja, óhatja ezt a kezdeményezést az Európai Idegenforgalom évét illetően. Ami a kevéssé ismert turisztikai célpontok helyzetét illeti Európában, úgy véljük, hogy a marketing kommunikáció a láthatóság, amelyet európai szinten kifejleszthetünk, mindenféleképpen javítani fogja ezen térségek helyzetét, amelyek esetében a megközelítési lehetőségek korlátozottabbak. Itt a jobb konnektivitás, összeköttetés lehetőségek javítása fontos, és a kiválósági védjegy létrehozása az európai idegenforgalomban. Ez segíteni fogja a kevés ismert turisztikai célpontokat is, nem csupán az én országomban, Romániában, hanem sok más országban úgy szintén más tagállami idegenforgalmi miniszterekkel is eszmét cseréltünk ezen két év során, és azt láthattuk, hogy hatalmas lehetőségek vannak még a rendkívül festői tájképi elemekkel rendelkező térségek fejlesztését illetően, vagy ahol jelentős kulturális örökség létezik. Fontos lenne az európai és nemzetközi szintű idegenforgalom középpontjába helyezni ezeket a térségeket. Egy európai ügynökséget is létre kellene hozni az idegenforgalom ágazata számára, és azt hiszem, hogy ezen ügynökséghez kapcsolni lehetne egy akadémiát is, amely az idegenforgalom ágazatában a képzéssel foglalkozik, hiszen magasan képzett munkaerőre van szükség az idegenforgalomban, hogy növeljük a szolgáltatások minőségét, és a versenyképességet is növeljük nemzetközi szinten. Ugyanis a turizmus nemzetközi piaca igencsak versenyképes. Elnézést, hogy ilyen hosszadalmasan szóltam. Nagyon sok kérésünk, igényünk van. az Európai Parlament részéről az európai turizmus fellendítése érdekében. Mélyen érdeklődünk ezen téma iránt, és tudjuk azt, hogy a turizmus az európai gazdaság fejlesztésének motorja, az egyes tagállamok gazdasági fejlődésének motorja úgy szintén köszönöm, és remélem, hogy a kollégák érzületét is közvetítem önfelé, amikor azt mondom, hogy remélhetőleg önben és Juncker úrban megbízható partnerrel találunk az európai turizmus fejlesztése érdekében. Köszönöm magamat és a listára tettem. Természetes, hogy a turizmus mindjárt megkapja ön is a szót. Tehát. Tehát feltettem magam a listára, valóban gazdasági tényező a turizmus, nagy súlyú, ahogy mondotta, és jól tudjuk a tapasztalatból, hogy a turizmus lerombol, le is rombolható. Én egy olyan turisztikai ágazatról beszélnék, amely évtizedek óta évente 20%-kal növekszik, ez a kerékpáros turizmus. Korábban a kerékpáros turizmás, diákok voltak szegény, nem túl gazdag fiatalok, ma azonban Sokszor sok ember a Mercedes-ét a garázsba hagyja, és biciklivel indul útnak Európában. Tehát a kerékpáros turista naponta 35 eurót ad ki, még egy normál autós turista egy nap 10 eurót. Tehát az Európai Unióban a 44 milliárd eurót hoz évente a kerékpáros turizmus, ez ez ugyanannyi, mint a, a ö, nagy cirkáló hajók turizmusa, amelyet a bizottság nagyban támogat, jelentős módon és könnyen juthatnak forrásokhoz, ám ahhoz, hogy a kerékpáros turizmus 10-15 milliót kapjon, ahhoz, hogy mondjuk kitegyen táblákat az út mentén, az sokkal nehezebben megy. Nincs erős hangja ennek a, a, az alágazatnak, holott gazdasági súlya nagyon nagy és növekvő és a munkahelyteremtés a, a kerékpáriparban nagyobbak, mint az acél vagy a széniparban. Több embert foglalkoztat a kerékpárgyártás, csak szakembereket mégsem kap megfelelő figyelmet. Sokszor tehát a, a probléma az, hogy szezonfüggő a, az idegenforgalom. A turizmus Finországban télen egy nagyszerű dolog, ám ha azt mondjuk, hogy nyáron kiváló kerékbárutakat lehet működtetni a, a, a sí futópályák mentén, se kevesen tudják. Ausztria, Svájc már régóta jár ezen az úton. Fontos volna tehát erre felhívni a figyelmet, az infrastruktúra szempontjából nem kell sok pénze turisztikai ágazat ez nem hatalmas hasznot hozhat. Lehet, hogy a tanulsítványt is létre lehetne hozni a fenntartható turizmus terjesztésére. Nem elég persze ráírni valamire, hogy fenntartható, miközben valóságban nem az. Kérdésem az, hogy milyen lehetőségeket lát a kerékpáros turizmus aktívabb támogatására. Köszönöm. A kollégám kapta meg a szót. A pártok alapján pártfüggő a módon adom meg a sorrendet. Ön is a listában természetesen parancsoljon, meg is kapja most a szót. Szép. Nagyon köszönöm, elnök úr. Semmi gond nincs azzal kapcsolatban, hogy ön hozzászóljon, vagy sem, hát természetesen. Csak azért ijedtem meg egy kicsit, mert ön szokta lezárni a felszólalók listáját, és attól féltem, hogy nem kerülök majd sorra. É, biztos asszony, én is elnézést kérek öntől. Önnek egyáltalán nem hibája az, hogy én elkéstem, A, úgy tűnik, hogy a liftek ugyan intelligensek, de annyira mégsem, úgyhogy végül elkéstem elnézését kérem. Minden esetre emiatt aztán el kellett mulasztanom a bevezető szavait. Biztos asszony, 11 éve beszélek itt ebben a szakbizottságban a turizmussal, illetve foglalkozom ezzel a témával, ugyanis a Trump bizottság a közlekedése és a turizmussal is foglalkozik, és Apránként rájöttünk arra, hogy a turizmus nem csekély téma, Spanyolországban egyébként például különösen jelentős, ugyanis ez a gazdagságnak, a vagyonnak az egyik legfontosabb forrása, például munkahelyteremtés szempontjából sokkal inkább, mint bármely más iparág, mert kultúrát közvetít, szociális témákra felhívja a figyelmet. Tehát egy olyan területről beszélünk, ami nagyon sok figyelmet érdemel. Van azonban egyébként egy problémánk, és ezt sokszor elmondtam egyébként, hogy a szerződés az tiltja a harmonizációt, és azt látjuk, hogy a bizottság mégiscsak erre alapoz azért, hogy ne kelljen elegendő, elégséges módon jogalkotást megvalósítania. Tehát az a kérdésem, hogy eh, hogyan lehet a harmonizáció tilalmával együtt élni, ugyanakkor viszont úgy hozni törvényeket, hogy szembenézünk azokkal a helyzetekkel. Juncker úrnak e joggal mondtuk ki, hogy eh, a turizmus kimarad a szövegekből. Hát fel kell erre hívni a figyelmet. Ugyanis nem csupán Spanyolországról van szó, hanem az összes feltörekvő ország amelyek csatlakoztak az Európai Unióhoz. Kapcsolatokat hoztak létre, kapcsolatokat építettek ki, munkahelyteremtést tudtak ebben a gazdasági ágazatban megvalósítani, ami tehát horizontális fontosságú. Nagyon sok minden elhangzott már a kollégáktól, ezt nem akarom elismételni, mert egyet vértek velük, de a kérdésem az, hogy milyen mértékben lehetne leküzdeni a harmonizáció tilalmát annak érdekében, hogy el is érjünk valamit. Az együttműködésen, megosztáson alapuló gazdaságról szeretnék szólni, még senki nem ellenzi azt nyilván, de a megosztáson alapuló gazdaság nem lehet a tisztességtelen verseny forrása. Ezért van szükség jogalkotásra, törvényekre, azért, hogy ne működjön illegalitásban, hogy az emberek, akik ott dolgoznak, fizessék az adóikat az idegenforgalom terén. És vannak olyan emberek, akik ezt tisztességesen meg is teszik, de jönnek az ügyeskedők, akik ezt valahogy meg tudják kerülni, mondjuk a megosztáson alapuló gazdasággal. Ez nagyon jó forrása lehet a vagyonnak, a gazdagságnak, de szabályozni kell azt azért, hogy ne legyen tisztességtelen. Vannak olyan területek, ahol az emberek tisztességesen működnek, fizetik az adóikat, ugyanakkor viszont betörnek oda olyan jelenségek, amelyek eh, nincsenek szabályozva, tisztességtelenek és igazságtalanok is. Úgyhogy nagyon jó dolog ez a megosztáson alapuló gazdaság, de szabályozni kell. Ott van az Airbnb, ott közlekedési szektorban is tapasztalható ugyanez. Ez nagyon jó, és örülünk neki, de szabályozni kell azokat. Ugyanis ezeken a területeken döntéseket kell hozni, jogi jelentőségű döntéseket. Az egyik nap elítélik őket, a másik nap felmentik őket, teljes a káosz. Van tehát egy jogi vákum, ezt pedig a lehető leghamarabb szabályozni kell, ugyanis alapvető fontosságú szempont ez, ami betört a turisztikai ágazatban minden országban. Természetesen üdvözöljük az ön hozzáállását, tehát hogy nagyon komolyan veszi ezt a területet, egy olyan témát, ami talán jelentéktelennek tűnik egyes emberek számára, de nagyon is fontos témáról van szó, sőt, nagyon sok országban a legfontosabb iparág feltörekvő országokban, amelyek nemrég csatlakoztak Európához, azt láthatták, hogy szellemi, anyagi, szociális szempontból egyaránt a legfontosabb forrás lett a turizmus számukra. Ezért támogatjuk azokat a döntéseket, amelyeket, a, amelyek segítségével a turizmus a megfelelő helyen kezelik. Köszönöm. Köszönöm. Marek Plula a következő. Panie Przewodniczący, serdecznie witam panią Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm a számomra, hogy üdvözölhetem Önt, biztos asszony itt ebben a szakbizottságban, és két szempontot szeretnék kihangsúlyozni. Először is ott van a fogyatékkal élők helyzete, az idagan forgalom ágazatában, fogyatékkal élők jogairól szóló egyezménynek a végrehajtásáról sokat szóltunk már itt a szakbizottságban, például tegnap is, és nagyon fontos, hogy egy olyan dokumentumot tudjunk összeállítani, amely tartalmazza, hogy milyen lépésekre van szükség ezen a területen annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő európaiak is szabadon élhessenek a mobilitáshoz való jogukkal, és kihasználhassák a turisztikai kínálatok nyújtotta lehetőségeket. Ez a dokumentum, ami a fogyatékkal élők jogairól szóló egyezmény, a fogyatékkal élők számára hozzáférhető idegenforgalom a kínálat fejlesztését vonja maga után, hiszen a fogyatékkal élők nagyon gyakran a holt szezonban érvényes ajánlatokat tudják igénybe venni, ami pedig munkahelyteremtés szempontjából is nagyon fontos lehet, és az európai gazdaság jelentős ágazatának fejlesztéséhez is hozzájárul. Egy másik hozzászólásom is lenne, mégpedig az idegenforgalmi kínálat fejlesztéséről, nagyon fontos ajánlatokat tartalmaz, például a posztindustriális idegenforgalom, akár a nehéz iparhoz is kapcsolódhat. Vannak olyanok, olyan turisták, akiket foglalkoztatnak az ilyen jellegű látogatások. Ezért talán fontos lehet az Európai Bizottság számára, hogy ezeket a kezdeményezéseket támogassa, ugyanis ezáltal jobb belső kínálat alakulhat ki az Európai Uniós tagállamokban, ugyanis vannak olyan emberek, akiket érdekel más és nem csupán a tengerpart, a hegyek, ezért talán hasznos lenne erről beszélni, mondjuk április 27-én, amikor megszervezzük azt a szemináriumot, ami az ipari örökséggel foglalkozik, és az ipari Idegen forgalommal Önt is meghívjuk erre. Köszönöm szépen. sehr. Köszönöm. Koza és Teres a következő. Sí, muchas gracias. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a biztos asszonynak az előadását az idegenforgalom témájában, ami valóban az egyik legfontosabb forrás a gazdagságnak, például Spanyolországban. Én magam a Baleár-sziget világról érkeztem, az idegenforgalom ott az egyik legfontosabb forrásunk, és az a mozgató rugó, ami segített az válságból való kilábalásban. Jelen pillanatban a felvetésem a következő. Hol tart az új idegenforgalmi stratégia, a 2016-os évre vonatkozó Európai Idegenforgalmi Fórum egyfajta dokumentumgyűjteményt vonhat maga után, milyen stratégia vagy mit tettek a stratégia megvalósításában. Az idegenforgalom nagyon gyakran nem csak nemzeti felelősség, hanem regionális hatósági felelősségi kör. Milyen intézkedéseket hoztak, például a tagállamokkal koordinálva? A jövőben milyen intézkedések várhatók annak érdekében, hogy az Európai Unió a továbbiakban és a legfontosabb idegenforgalmi célpont maradjon. A biztos asszony is szólt arról, hogy mennyire nehéz lenne harmonizálni például a turisztikai struktúrák harmonizálását annak érdekében, hogy összevethető minőségi feltételek, kritériumok legyenek, például a biztonság szempontjából, de talán harmonizáció nélkül is lehetne egyfajta bevált gyakorlat cserét megvalósítani a minőségi szabványok tekintetében annak érdekében, hogy az idegenforgalmi minőségi márka irányába elléphessünk. Ahogy magam is mondtam, már Szigetvilágból érkeztem, nagyon fontos számunkra a partmenti, illetve a tengeri idegenforgalom. A stratégiával kapcsolatban úgy tudom, hogy lesz egy tanulmány a fenntartható fejlődésről, a kihívásokról, és ebben pedig lesz majd esetleg egy észrevétel ezzel kapcsolatban, hogy mi az szigetvilág különös sajátos problémája. A földközi tengeri szigetvilágban például a legfontosabb bevételforrás az idegenforgalom hozzájárult az összekapcsolhatósághoz, annak érdekében, hogy el lehessen jutni a célpontra. Az energiaforrás mindenképpen tiszta és fenntartható energiaforrás kell legyen, illetve a fenntarthatóságra szeretnék megint hivatkozni. A földközi tengeri régió idegenforgalma, a szigetvilág idegenforgalma nagyon gyakran szezonális idegenforgalom, nem csupán más területeken másfajta turizmust is meg tudnak valósítani, például üzleti turizmust, illetve egyebeket. Ezért a diverzifikálódás nagyon fontos, és összekapcsolnám ezt ezzel az innováció témájával. Ugyanis gyakorlatilag minden célpont új alkalmazásokat használ, innovatív alkalmazásokat, nagyon fontos tehát, hogy az innováció témájára kitérjünk, illetve a megközelíthetőség témájára, hozzáférhetőség témájára, ugyanis az idegenforgalomnak hozzáférhetőnek kell lennie, és most nem csupán az időskorúak, hanem a fogyatékkal élők nevében is beszélek, ugyanis olyan közösségről beszélünk, amelynek több mint 80 millió tagja van az Európai Unióban, és hogyha mondjuk a az interneten megpróbálunk egyfajta idegenforgalmi csomagot vásárolni, akkor a hozzáférhetőségi, akadálymentességi jelzésekre figyel elsősorban a fogyatékkal élő személy, és nagyon gyakran ezek a szimbólumok nem tükrözik a valóságot. Hogyha a fogyatékkal élő személy azt gondolja, hogy egy adott célpont megközelíthető, akadálymentesítés, és végül nem az, akkor csalódott lesz nyilván. És most nem csak a szálláshelyekre gondolok, hanem mondjuk sportlétesítményekre. Tehát azt gondolom, hogy az akadálymentesítés ez nagyon fontos téma mindannyiunk számára nem csak ebben az ágazatban. Végezetül pedig, amikor az Európai Idegenforgalmi Fórumról beszélünk, amelyre 2016-ban kerül sor, milyen elvárásokkal megy majd el erre? Köszönöm. Köszönöm szépen. Aztán új helyi is lenni a szó. Én összesen másfél mondatban szeretném lezárni a képviselői hozzászólásokat. Biztos asszony hallhatta, hogy van bőven javaslat észrevétel vélemény és érzelmi azonosulás támogatás a turizmus ügyében itt a parlamenti bizottságban. láttam hogy karazza főosztályvezető úr és kollégái szorgalmasan jegyzeteltek bzunk abban hogy ők is a főosztály és a szakma egésze költségvetési forrásban is, és figyelemben is többet kap az eddigieknél, és én úgy tapasztaltam az elmúlt időszakban, hogy biztos asszony ebben egy nagyon nagy támogatónk lesz, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, hogy figyelt ránk, és most válaszol. Köszönöm szépen. Nagyon sok hozzászólást, meg kérdést kapott. Izgalmasan várjuk a válaszait. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Valóban nagyon sok kérdés. Az elején elmondottam, hogy írásban mindenre tudom majd válaszolni, különösen a konkrét kérdésekre. Először azonban azt szeretném elmondani itt, hogy nem vagyok pessimista az európai turizmus ágazat jövőjét illetően, sőt, optimista vagyok meg vagyok győződve a jövőjéről. Arról is meg vagyok győződve, hogy most jött az ideje az Európai Bizottság részéről, hogy tegyünk valamit, bár nagyon szűk a mozgásterünk, jogi eszközöket tekintve európai szinten, hiszen ahogy elhangzott többször is, ez jó részt tagállami, sőt regionális vagy önkormányzati hatáskörbe szűk kérdéseket jelent. Ám a világ változik, és ez tükröződött az önök hozzászólásaiból is. Egyrészt az én szempontomból nézve, és nincs közöttünk megosztottság. Tehát én most be is jelentem akár, hogy el kell kezdjük a munka az Európai Bizottság szintén, szintjén. Ez az én felelősségi köröm, ahogy helyesen rámutattak. A turizmus nem kapott említést eddig az Európai Bizottság dokumentumaiban, ám ez nem jelenti azt, hogy nem léte, ne létezne. Persze, hogy létezik, és nagyon sok aggályunk van afelől, hogy ez, ez az ágazat nem szerepel az anyagainkban, ezen változtatni kell. Tehát most azt szeretném bejelenteni az én szempontomból, és hát igyekszem meggyőzni a, a kollégium többi tagját is, hogy egy új kezdeményezéssel kéne előállnunk, stratégiánk van ugyan 2010 óta, egy nagy súlyú átfogó anyag ez, de a, a ciklus végéig szeretnék néhány konkrét eredményt felmutatni. Iránymutatásokat, tehát nem, nem szabályozás, nem vagyok nagy barátja az új intézményeknek, új szabályoknak európai szinten, de világos iránymutatásokkal előállhatnánk a legjobb gyakorlatok cseréjét, illetően határozottan igen mondva mindazon kérdésekre, mi szerint finanszírozási kézikönyv készüljön-e, igen. Ki kell mondjuk, hogy a Juncker terv az a turizmus ágazatra is megy, negyed a teljes pénznek a KKV-k felé kell menjen. Nagyon sok pénz van ebben, és a turizmus nem egy külön. Persze nincs külön címsoron, finanszírozási címsoron, de rendelkezés állnak azok a pénzek a turisztikai kkv számára. Ez csak egy kezdet, tehát, mint mondottam, a magas szintű konferencia szerveződik, április 5-én lesz, mert hogy mindezeket világosá kell tenni. A, a turisztikai cégek nem tudják sokszor, hova forduljanak, honnan kaphatnak finanszírozást, hogy kell kitöltsék a, a pályázatokat, mert ugyan vannak finanszírozási források, struktúrák, strukturális regionális alapokban is személy szerint tökéletes példáit láttam turisztikai projektek finanszírozásának. Ott a Junkerter volt a Kozme alap, melyet a DG Growth irányít. Tehát e, itt is lehet találni külön keretet teremteni a turisztikai vállalatoknak, ám feltétlenül az információ a legfontosabb. Egyrészt a konferencia révén megyünk e felé, másrészt a kézikönyvvel a finanszírozási turisztikai projekteket finanszírozó kézikönyvvel. Aztán kaptam kérdést, nyilván szíres körben konzultálunk önökkel, egy nagyon új gondolat merült fel egy új cselekvési tervre vagy kezdeményezésre a turisztikai ágazatra. Nagyon jó alapunk van erre, ami inspiráció forrása lesz számunkra, egy turisztikai kiáltvány az iparág részéről, de mondta asszony, támogatásával. Nem tudom, hogy mondjuk 18 hónapot adunk magunknak, hogy lezárjuk ezt a munkát, ám a következő hetekben előállunk egy koncepciós anyaggal, amely alapján tovább vihető majd a konzultáció. Az, ilyen, az olyan témák, mint a szakismeretek, eh, az egyik legfontosabb eleme mindennek. Az elmúlt két nap során nagyon sok konferencián vettem részt, különféle ágazatokat, eh, az energiaintenzív ágazatoktól kezdve a digitalizáció kérdéseig. Ám a szakismeretek kérdésköre mindenhol felmerül, mindenhol ismétlődik. A szakismeretek, az egyetemekkel való együttműködés, meg más oktatási szervezetekkel való együttműködés rendkívül üdvözlendő. Szorosan együttműködünk azt a DJ Máréval, a távoli területek és a tengerparti területek témájában. Aztán a turisztika hozzáférés kérdései a fogyatékkal élők számára például. Mindez jó alapja lehet jövőbeli munkának, ugyanez igaz az egészségügyi és fürdőturizmussal, amely nagyon sok európai régió számára kitörési pont lehet, foglalkozunk vele. Ami pedig az európai minőséget illeti, a minőségi eh, márkát vagy címkét. A bizottság részéről született egy javaslat néhány hete, amelyet a tanács nem fogadott el. Új kezdeményezést tehát nem tervezünk, de lehet, hogy ki lehet indulni mindebből már most is, önök is szerepet játszhatnak abban, hogy meggyőzik saját tagállamaikat és ezáltal a tanácsot arról, hogy működjön ilyen kezdeményezés, illetve minőségi címke vagy márka. Mindezen témák, amelyeket most felsoroltam, részei lehetnek a, jövő, a következő hónapok közös munkájának, a sharing economy témája. Bizonyal tudják, hogy ez egyik fő pont, ahol különféle intézkedés, cselekvés szerepel a belső piaci stratégiában, a, a sharing vagy kollaboratív gazdaság témája, amely most a ö, idegenforgalom vendéglátás területén a legláthatóbb, ám terjedőben van. Mint mondtam, nem akarok új rendeleteket, új szabályozást, de ugyanazt a módszertant kellene minden tagállamban koordinálni. Láttam egy nagyon jó jelentést azon turisztikai szövetség részéről, ahol tavaly nyáron részt vettem az ülésüken, nagyon jó jelentés született, amely rámutatta, hogy nem lehet elkerülni ezeket. Új üzleti modellek vannak kialakulóban, nem lehet csak úgy lerázni őket, vagy, vagy, vagy fiatalok, nem fiatalok, ezeket az új platformokat használni fogják, új üzleti modelleket használnak, hoznak létre folyamatosan. Ahogy az elején elmondtam, ezeket fel kell vállaljuk május végén, és ez a belső pénzügyi stratégia kötelezettsége is, bemutattunk egy nagyon részletes iránymutatást arról, hogyan tudjuk a most működő jogszabályokat felhasználni. Három dolog fölött biztosak kell legyünk tudni. Egyrészt ezek a vállalatok is adót kell fizessenek, ezek az új típusú vállalatok. Másodszorban a fogyasztóvédelmet be kell tartsák, szabályokat be kell tartsák, és a munkavállalói szabályokat be kell tartsák. Ha ezek megvalósulnak, és erre van már most jogszabályokban is garancia, akkor ez teljesen rendben van. Úgy nem élhetünk, hogy a tagállamok egyik fele üdvözli és felvállalja a kollaboratív gazdasági vállalatokat, mások meg tiltják őket ez így nem működik a, a hozzám, abban a közösségben, amint a miénk. Tehát a belső piaci stratégia vállalása ez, és a tagállamokat a tavasz végén megkeressük ezzel. Ami a mostani migráns válság hatását illeti, Egy nagyon friss történet ez, de a szolgálataim közelről vizsgálják a területet. Most azonnali hatásokat vizsgáljuk, de persze nem tudom milyen határidőn belül, de előállunk majd az elemzések eredményeivel arról, hogy a turisztikai ágazatok milyen hatással vannak ezek a jelenségek. De lezárásképpen hadd mondjam el. Ó, még a kerékpárok. Ügyét elfelejtettem. Nem kérdezem önt, hanem mondom, saját tapasztalataimból tudom, hogy a régiók és önkormányzatok támogatása kell mindenhez. Nagyon sok forrás van tudnilik a bicikliutak építésére. Például Kelet-Lengyelországban brilliáns példák vannak arra, hogy építettek több ezer kilométeres szakaszokat, bicikliutakat. Pénz van rá. Ám az önkormányzatok támogatása kell mindenhez. A bizottság nem építhet bicikliutakat, de mindez része lehet persze az elemzéseinknek is, meg a cselekvési tervnek, de, mint mondottam, elő, elő fogunk állni egy koncepciós anyaggal, egy rövid dokumentumra gondoljanak, és az ipari partnerekkel is konzultálom majd, a, a szervezetekkel, az Európai Parlamenttel, kormányzókkal, régiókkal, önkormányzatokkal. De kérem, gondolkozzanak e, e, jövőbeli dokumentumról, hogy én teszem. Igyekezzünk ne olyan széles merítés, nem, nem túl széles merítésben gondolkodni, hanem a tényleg végrehajtható elemeket kiemelni, amely a következő négy év rövid időszakában végrehajtható. Ugye másfél, következő másfél évben kell lezárni a folyamatot, aztán terjeszteni az információt, igyekezve a dokumentum gondolatait meg is valósítatni a tagállamokban. Az egyik téma, amin, amin gondolkoztam, a kreatív iparágak, mint a, a divat szakma, a kézműipar és a turizmus összekapcsolása, de is egy sor más gondolat is felmerülhet, és akkor így aztán egy nagyon konkrét dokumentum jöhet létre, amely megosztható a tagállamokkal, hiszen végső soron a finanszírozásról ugye kevés az információ, önök többször elismételték, hogy nincs jó tájékoztatás, akkor bizonyal így van. Nem találják a forrásokat a KKV-k, de mint mondtam, egy kézikönyvet írunk erről. Mert van, mert oda nagyon sok pénz van, lehet, hogy ez nem olyan látható, és mondjuk nincs rá címkézzel, hogy csak turisztikai célokra használható, ám bármelyik KKV pályázhat ezekre a pénzekre. A legfontosabb, hogy tájékoztassuk őket, hol találják meg ezeket. Úgyhogy öröm, örülök ennek az eszmecserének, részletes válaszokat küldök majd, válaszolva a kérdéseikre. Nincs, mi egy oldalon vagyunk, tehát ezt hangsúlyoznám még egyszer. Az Európai Bizottság ugye elég puha eszközökkel bír, de ezeket szívesen alkalmazza. Ja, Frau Kommissarin Biankowska. Biztos asszony, Biankowska asszony. Vielen Dank für den Vortrag. Köszönjük a beszámolót és a válaszokat a közlekedés és idegenforgalmi szakbizottságban ülünk. A két téma összetartozik, de két felelőse van, a közlekedési biztos, illetve az idegenforgalmi biztos a bizottságon belül, és reméljük, hogy nem tart három évig, amíg újra ellátogat hozzánk a szakbizottsághoz. Még egyszer köszönjük, és nem sokára viszont látjuk egymást.